Morning, ladies and gentlemen. Shall we start? Welcome. Hölgyeim és uraim, kezdjük. Mindenkit üdvözlök. Nos, sok munkánk van ma délelőtre. Rengeteg kérdéssel kell foglalkoznunk. Akkor kezdjük is el. A napi rend elfogadása, mint mindig, ha valakinek ellenvetése van, úgy látom, elfogadhatjuk az elnök közleményei. A hetes napi rendi ponttal kapcsolatban a jelentés tervezet benne van a dokumentumban, de ez nem a hatályos. Ezt még mielőtt sorra kerül, illetve a következő ülést megelőzően fogjuk kicserélni. A módosítókat megkaptuk, ezt is megtalálják azok, akiket egyéb kérdés érdekel, az nyugodtan a titkárságnak megküldheti kérdés formájában. Ülésünket weben keresztül közvetítik, mert van néhány közérdekre számot tartó kérdés. Végül pedig elmondanám azt, hogy Stetjen asszony a és Brazikova asszony elnézést a kiejtésért, és Piekárszka asszony, hol is ülnek ők hárman? Tehát ők hárman csatlakoznak hozzánk újonnan a személyi változásokat követően a hivatalból. A koordinátorok ülésének jegyzőkönyvét közreadtuk december 12-i üléshez, és a január 11-i ülés jegyzőkönyvét a délelőtt folyamán kapják meg. Ezeket, amennyiben nem lesz ellenvetés, elfogadottnak tekinthetjük. A az ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. December 7. ülés a következő. Amennyiben erre vonatkozóan ellenvetése nincsen senkinek, akkor elfogadottnak tekintem. Akkor nézzük most az első érdemi kérdést, a napirend ötös pontja a gazdasági válság hatásai a világkereskedelemre. A koordinátorok megállapodtak egy szövegtervezetben. Ez az, amit februárban szeretnénk a plenárison beterjeszteni. Nézzük akkor meg a szavazást. Felkészültek a szavazásra? Mellette tehát a szóbeli kérdés mellett ki támogatja, ellene ki van, tartózkodás, egy tartózkodás. A kérdést elfogadtuk. Hatos napi rendi pont. A társadalmi és környezetvédelmi normák alkalmazása a kereskedelmi tárgyalásokban. Ez meghallgatás volt, mint látják, illetve lesz amelyen különböző szakértők fognak részt venni. El is sorolnám őket, mielőtt megjegyzéseimet elmondanám. Dr. Sábalála a Maastrichti Egyetemről, Hollandiából. Egyetemi oktató, közgazdaságtan és közgazdasági jog, szellemi tulajdonok szakterület eh, tanára a Maastrichti Egyetemen. Az életrajza rendelkezésünkre áll, és ezt közre is fogjuk adni. James Howard, a gazdasági és szociálpolitikai osztály, a belga öm, Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség igazgatója, 2006 óta az ő életrajza is jelentkezésre áll. Dr. Reinhard Quick, a Vegyipari Szövetség vezérigazgatója tart előadást ezt követően a VTO munkacsoportjában és alelnökként, és a, a Business Europe kétoldalú kapcsolatok munkacsoportjában és tag. Következő előadó Jú úr, sa lett volna, de sajnos ő nem tudott eljönni. Mielőtt azonban megadnám a szót vendégeinknek és a bizottság tagjainak, ha megengedik, néhány szót szólnék arról, amiről beszélni fogunk. Mint tudjuk, az Európai Unió külpolitikája a nemzetközi kereskedelem terén egy szélesebb politikai környezet része. Ebben a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások alapvetően a kiterjedtebb megállapodásokat jelentik, megfelelő politikai háttérrel, társulási megállapodásokkal, emellett, amelyek általában emberi jogi, társadalmi és környezeti normákra vonatkozó záradékokat is tartalmaznak. Nem titok, hogy a nemzetközi kereskedelem kult szereplői a szélesebb értelmű társadalmi és környezeti kérdéseket nem olyan mértékben veszik be a megállapodásaikba, ahogy az Európai Unió azt szeretné. Nagyon sok sokunk számára a kérdés, hogy az EU célja, hogy az emberi jogi társadalmi normák élenjárója legyen a kereskedelmi megállapodásunkon keresztül is, valóban elvezete átfogóbb kereskedelmi megállapodásokhoz, vagy pedig egyszerűen az Európai Uniónak hátrányokat teremt harmadik fél, féllel, felekkel szemben. Sokan érvelnek így is. Ennek tükrében talán érdemes elemezni, hogy a záradékok mennyire célra vezetőek, és a, körny- és a harmadik országok környezeti körmény- körülményeit mennyire befolyásolja. Nincsenek-e nem szándékolt negatív mell- mellékhatások? Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió akkor lehet sikeresebb társadalmi és környezeti értékeinek kereskedelmi megállapodásokon keresztül való előnyben részesítésében, hogyha harmadik országokkal ilyen irányú megállapodásokat is tud kötni. Remélem, hogy ez a nyilvános meghallgatás hozzásegít ahhoz, hogy a komplex kérdéseket megvilágítsuk, és akár segít abban is, hogy hogyan lehet javítani e területen intézkedéseinket, politikáinkat, értékeinket. Ezzel át is adnám a szót az első szakértőnknek, akiket említettem, dr. Eh, Sábelála a Maastrichti Egyetemről. Üdvözlöm Önt! Professzor úr merre is van? Köszönöm szépen! Köszönöm, átadom a szót 12 perce van. I will try to do my best within the time allotted. Köszönöm szépen, megpróbálom kihasználni legjobb tudásom szerint ezt az időt. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen én fogom bevezetni ezt a vitát, amelyhez hozzájárulnak majd a kollégáim is, és bízom abban, hogy részletekbe is bocsátkozhatom majd a kérdések kapcsán. Hagy mondjam el, hogy a Maastrichti Egyetemen folytatott munkám előtt nemzetközi jogászként dolgoztam környezetvédelmi kérdésekkel, és tanácsot adtam a fejlesz, fejlődő országoknak és a civil szervezeteknek az AKC országokkal kötendő partnerségi megállapodások vonatkozásában. Ezen tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy ez jó alapot biztosít a mai előadásomhoz is. Szélesebb kontextusra is rálátok, és sajnálom, hogyha néhányan önök közül már ismerősnek vélik majd, amit hallanak, de úgy gondolom, hogy lesz újdonság is néhányok számára. A kapcsolatok kiterjesztése a volt gyarmatokra tulajdonképpen politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatoknak az egyvelege volt. Tehát több dimenzió kapcsolatokról van szó. A központosított kompetencia, az Európai Bizottságra gondolok itt, a kereskedelem vonatkozásában tulajdonképpen azt hozta magával, hogy a kereskedelmi kapcsolatok most már a kibővített unióra is értelmezendőek. Nem kereskedelmi partnerek is csatlakoztak most már ehhez a klubhoz. Az újonnan iparosodó országok is szerephez jutnak, és emiatt felmerülnek most már a szociális és környezetvédelmi normák is, amelyeket alkalmazni kellene. Tehát egyfajta konceptuális elmozdulás figyelhető meg. Hol mutatkozik ez meg? Három dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt a preferenciáktól való elmozdulást, aztán a reciprocitás a gazdaság és kereskedelmi kapcsolatokban, és egy elmozdulás a vámoktól, afelé, hogy szabályozások és szabályok kerüljenek felállításra. A kereskedelmi politika tehát új megvilágítás alá kerül a főigazgatóságnál. Mivel ö, koncentrálódik ez a terület a főigazgatóságnál, ö, mindenképpen biztosítani kell a VTO részéről is, hogy a környezetvédelmi normák alkalmazásra kerüljenek a kereskedelmi megállapodások megkötésekor. A szociális és környezetvédelmi normák talán jelen, jellemző az, hogy a megkötéskor bizonyos fajta szabadság is mutatkozik. A koherencia éppen ezért talán egy kicsit elszenvedője ennek a folyamatnak. A kulcsfontosságú elemek, amely, amelyekről beszélünk, a, a többi versenyző tulajdonképpen a piacon, gondolok itt többek között Kínára. Ugye többször beszéltünk azokról a kapcsolatokról, amelyek Kína vonatkozásában fölmerülnek, gondolok itt Kína és Afrika kereskedelmi kapcsolataira. Milyen, milyen jellegűek ezek a kapcsolatok, ezek a kereskedelmi kapcsolatok? És itt meg kell jegyeznünk, hogy ezek a megállapodások általában két jegyet viselnek magukkal. De ezek tulajdonképpen nehezen definiálható megállapodások, általában ugye az alapvető élelmiszerekre vonatkozó megállapodások. Tehát amikor megnézzük az adatokat az ilyen speciális esetekben, akkor sajnos ezek nem támasztják elő alá azt, hogy a tárgyaló partner meg tud-e felelni a szociális és környezetvédelmi normáknak, hanem sokkal inkább a kereskedelmi preferenciák teljesülése és a piacra jutás az elsődleges szempont. Ha megnézzük, a szociális és környezetvédelmi normáknak az alkalmazását, akkor a TRIPS tárgyalások kontextusában azt mondhatom, hogy ott kötelező ezeknek a normáknak a megtárgyalása. A hatály tekintve a normák alkalmazása az egyik vetület, de azt is látnunk kell, hogy most már megvan a lehetősége annak, hogy a kereskedelem hatással legyen a szociális és környezetvédelmi normákra. Amennyiben ezeket nem integrálják a kereskedelmi megállapodásba, akkor tulajdonképpen merkantilista megközelítés lesz csak érvényben, és nem egy integrált, koherens megközelítés. Két példát hagy emeljek ki saját tapasztalatomból. Az egyik arra a tényre vonatkozik, hogy a kereskedelmi főigazgatóság és az EC milyen mintákban gondolkodik. Például, amikor gyógyszereket közvetítünk, szállítunk, Hollandiából, mondjuk Indiában te megtermelt, készített gyógyszerekről van szó, és ezeket lefoglalják, miközben tudjuk, hogy a közbeszerzések szabályait is alkalmazni kellene. Dél-Afrikában a megkülönböztetés egészen más lapra tartozik. Egy utolsó megjegyzésem ezzel kapcsolatban az, hogy az EC nemzetközi kötelezettségeket tart szem előtt, nyilván emberi jogi szempontokra is gondolok, amelyeket nem lehet megkerülni. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi megállapodásokba korábban ez nem került bele még integrált részként, most azonban már nagyobb hangsúlyjal szerepel. Tehát a rendelkezéseknek ezekre a területekre is ki kell tekinteni. Ezért a címe az, előadásom, az előadásomnak az, hogy hogyan javítható a, ez az egész kontextus. Nemzetközi kötelezettségek tekintetében tehát eh, ugye az ILO eh, normák eh, betartandók szociális vonatkozásban, és a különböző ENSZ egyezmények vonatkoznak a környezetvédelmi normák tekintetében. Ezen felül a kereskedelmi megállapodásoknak nem szabad séteniük más megállapodásoknak a tartalmát. Önmagukban egyébként nem elegendőek ezek a megállapodások arra, hogy a szociális és környezetvédelmi normák valóban alkalmazásra kerüljenek. Én úgy gondolom, hogy az ISZ-nek ezeket a fejezeteket mindenképpen integrálnia kell az átfogóbb megállapodásokba korábban is mérlegelték már talán ezeket a lehetőségeket, de ezekkel valóban előmozdíthatóak a környezetvédelmi, illetve kereskedelmi megállapodások, főleg minőségüket tekintve. Elkerülhetetlen természetesen az, hogy a korábbi megállapodások is befolyásolták a szociális és környezetvédelmi normákat, de a környezet a kereskedelem és a kereskedelmmel összefüggő területeknek az összekapcsolása ezáltal világosabbá válik. Integráltabbá és koherensebb kereskedelmi politika fog kikerekedni. Talán az lehet mindannyiunk benyomása, és az én tapasztalat alapján is elmondhatom, hogy egyfajta űr keletkezik az IC retorikája között, főleg szociális és környezetvédelmi vetületben, és a között, amit aztán a tárgyalóasztalnál hangoztat. Miért akar harcolni, és miért, mit képes, mit hajlandó feladni. És ezek a merkantilista elemek, amelyeket már el, említettem, a kereskedelmi elemek, hát ezek egy kicsit úgy a, kimaradnak, nem, nem szerepelnek olyan súlyjal, és ez a DG Trade befolyásának köszönhető. Ha megnézzük az AKC országok és az IC közötti kapcsolatokat, hogy ezt egyfajta egy igazi partnerségnek tekintjük, akkor valahogy elveszett a bizalom. Hiszen most már mindenkinek szabad az út, mással is kereskedelmi kapcsolatra léphet. De ugye a kereskedelmi kapcsolatok során az ISZI azért többet is kínál. Mindig valami pluszt is kínál. és tudjuk, hogy sok a szereplő, sok a versenyző, nyilván a legkisebb közös többszörös és a közös nevezőt is meg kell találni. Köszönöm Sabalala doktornak a világos előadást. Egyébként írásban is ki fogjuk osztani Sabalala doktor feljegyzéseit. Most pedig átadom a szót James Howard úrnak, aki az I TUC-t, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetséget képviseli Belgium részéről. Köszönöm. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy szólhatok. Itt ma bár Belgium a központunk, mégis az egész világra kiterjed a szervezetünk, és a világ 155 országában van képviseletünk. Nagyon kevés az időm, egyetértünk azzal, hogy a környezetvédelmi kérdésekkel és normákkal a kereskedelmi tárgyalások során is foglalkozni kell. Néhány okot felsorolnék arra vonatkozóan, hogy miért kell ezeket a normákat figyelembe venni a kereskedelmi tárgyalások során, és mit a feladata az EU-nak a több és kétoldalú tárgyalások során. Először nézzük meg a kérdést, hogy miért találjuk fontosnak-e kérdéseket. Azért adok elsőbséget ennek a pontnak, mert néhány évvel ezelőtt pozitívnak tekintették a kereskedelmet, és úgy találták, hogy nem kell beszélni a kereskedelem és a környezetvédelmi normák kapcsolatáról. De ahogy már Sabala doktor is utalt rá, a kereskedelemnek valóban van kihatása a szociális és környezeti standardokra. Ezt eh, az ILO VTO jelentése fejezi ki a legjobban, amelyet Lami úr vezetése alatt végeztek, és, mint mondtam, az ILO is hozzájárult. Ebben azt olvashatjuk, hogy a kereskedelem nem mindig pozitív kapcsolatot tart fenn általában a gazdasággal. Minőségileg növekedés van, de nagyon sok országban mindez a foglalkoztatás bizonytalanságát váltja ki, figyelembe véve a mobilitást világszinten. Nincs a kereskedelem és a fejlődés között automatikus kapcsolat, sem pedig a kereskedelem és a szegénység csökkentése között sincs ilyen kapcsolat. Éppen ezért ez az alapja annak, hogy újra gondoltuk a kereskedelem pozitív szerepét. Vajon ez fennáll -e? És azt is megnéztük, hogy milyennek a hatása a munkavállalókra. Készítettünk egy jelentést, és nagyon sok esetben azt tapasztaltuk, hogy a foglalkoztatási standardokat megsértik, mert az exportköltségeket csökkenteni akarják. Az elmúlt tíz évben azt is tapasztaltuk, hogy a termelés összekapcsolódik a hosszú munkaidővel, a szakszervezetek elfolytásával, és sok műtrágya és rovarírtó, kártevőírtó alkalmazásával a mezőgazdaságban. Láttuk, hogy mi történik a nyersanyagokkal, azután a gyapot és dohánytermeléssel Közép-Ázsiában. Láttuk azt is, hogy a gyermekeket is foglalkoztatják, főként aratás idején. Az elektronikai termelésben is ezt láttuk, a textil és ruhaiparban, ahol az alacsony költség, alacsony bír modellt alkalmazzák az export növelésére, és általában az export terén mindenütt a világon ezt tapasztaltuk, közvetlenül 50 millió munkavállalót alkalmaznak e téren, e területen, és nincs szakszervezet, vagy azért, mert a törvény nem engedi, vagy azért, mert elfolytják különböző úton, módon a szakszervezeti tevékenységet, a szakszervezeti szervezeteket, és ezért ennek áldozatai a munkavállalók. Nagyon sok problémát vet fel ez a munkavállalóknak, egészségi, biztonsági problémákat, és azt is, hogy a TV járulékokat a munkáltatók nem fizetik számukra. Mindez azt mutatja, hogy egy sor probléma merült fel a munka standardok terén, és éppen ezért a jelenlegi WTO kereskedelmi tárgyalások során javaslatokat tettünk, azt szeretnénk, hogyha az országok és átfogóan is a különböző szervezetek figyelembe vennék a kereskedelmi tárgyalások során a szociális szempontokat az adott országokban. Az ENSZ szakosított szervezeteit is bevonjuk, az ILO-t és a WTO-t, felkérjük őket, hogy értékeljék a helyzetet és az eredményeket foglalják össze. Hosszú távon pedig, ami a VTO-t illeti, feltétlenül szükséges ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Ezt a munkaprogramot a dohai fordulótól függetlenül is el lehet indítani, hiszen nincs ok arra, hogy miért ne lehetne ezt a programot azonnal beindítani. A VTO és az ILO a munkáját intenzívebbé kell, hogy tegye, főként az exportra termelő térségek vonatkozásában. Meg kell változtatni a WTO kereskedelempolitikai felülvizsgálati tevékenységét is. Az Európai Bizottság éppen ezért úgy gondolta, hogy konstruktív szerepet kell játszania, és fel kell vetnie a standardok kérdését, főként a WTO-val való tárgyalások során, de ez adhok alapon folyik, és a kormányok reagálása nem jósolható meg. Sok kormány elhárítja ezt a kérdést, még akkor is, hogyha szakpolitikájuk kapcsolódik a kereskedelmi, kap, kereskedelmi viszonyokhoz és a foglalkoztatási standardokhoz. A WTO-nak fokozottabban kell foglalkozni a szociális kérdésekkel. Hosszú távunk mi már a 90-es években a szakszervezeti mozgalmok részéről javasoltuk mindezt, és mindenképpen hosszú távon szükség lenne arra, hogy a WTO-n belül mirehatóan tárgyaljanak ezekről a szempontokról, kérdésekről. A feszültség növekszik, és multilaterális szinten kellene, hogy elfogadják ezeket a standardokat, amelyeknek iránymutatóká kell válniuk a világ különböző országaiban. Ennyit szerettem volna mondani a menetrendről, a tervekről multilaterálisan, ami pedig a bilaterális kapcsolatokat illeti, nincs már túl sok időm. Elhoztunk egy nyilatkozatot, Egyébként itt a teremben kiosztottunk egy hosszabb szakszervezeti nyilatkozatot is, mellett található ez. 14 legfontosabb elvet ismertetjük ebben, amelyek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosak, és az EU bilaterális kereskedelmi kapcsolatai tárgyalásai során azt ajánljuk, hogy ezeket vegyék figyelembe mindkét féltől azt kell várni, hogy a legfontosabb munkavállalói standardokat vegyék figyelembe, és az ILO legfontosabb megállapodásait is etéren. Ez alapvető eleme a kétoldalú tárgyalásoknak. És ahogy Morero úr elnökünk már az bevezetőben elmondta, mindenképpen el kell érni, hogy ezeket az elveket alkalmazzák Látjuk, hogy itt van egy különbség az Európai Bizottság jelenlegi hozzáállásában. Éppen ezért üdvözöljük a bizottság egy sor javaslatát a tartalomra vonatkozóan, viszont el kell érni azt, hogy ezeket a fejezeteket valóban a gyakorlatban végrehajtsák. Ezeket a fejezeteket a vitarendezési rendelkezésekkel kell összekapcsolni a megállapodások legfontosabb részében. Gondoljunk itt a szellemi tulajdonra, a csalásra és a bilaterális megállapodások bármely más elemére. Van itt egy másik elem, amit szeretnénk még belevenni ebbe a programba. A bizottság most tárgyal erről. Mindkét félnek tiszteletben kellene tartania a multinacionális cégek viselkedésével, magatartásával kapcsolatos ajánlásokat és sokszor nem veszik ezeket a normákat figyelembe, mert vonzani akarják az egyes országok a különböző nemzetközi cégeket. A tárgyalások része kell ez is, hogy legyen. A szociális partnereket pedig felhívjuk arra, hogy vessenek fel olyan eseteket, amikor világosan megmutatkozik a munkavállalói standardok megsértése bármely fél részéről ezek olyan kérdések, amelyek már egy tanulmány részét képezi, és itt a Karib térséggel és Koreával kapcsolatos megállapodásokra utalnék. Megnéztük a ratifikációs eljárásokat a parlamenteken belül, megnéztük, hogy mi a legjobb módja annak, hogy ezeket a rendelkezéseket valóban életbe léptessék. Ami pedig a kötelező érvényű alkalmazást illeti foglalkoztunk nem csak a kereskedelmi előnyök visszavonásával, hiszen a megállapodásokban ez szerepel, de vannak itt újabb megállapodások, például a büntetések alkalmazása olyan esetben, hogyha valamelyik fél nem tartja be a megállapodást. Ezeket a büntetéseket vissza lehet irányítani az érdekelt ország felé, meg kell nézni, hogy a pénzt azután a kormány valóban a munkakörülmények javítására és a standardok alkalmazására költötte-e. Elnök úr, ezek a legfontosabb elemek, amelyeket javaslunk az EU kereskedelmi tárgyalásai során figyelembe venni. Koreáról is szó van a következő időszakban Latin Amerikával, Indiával és az ASEAN országokkal való megállapodásokkal fog foglalkozni a parlament. Szeretnénk, hogyha a szociális kérdéseket figyelembe vennék, és azt is, hogy ezeket a normákat hatékonyan alkalmazzák. Elnök, köszönöm. Köszönöm a szakszervezetek álláspontjának ismertetését. Howard uh, úr átadott nekünk két dokumentumot. Ebb Ezekben már, ezekre már utalt az előző hozzászólásában, vagyis arra, hogy melyek a legfontosabb szociális elemei a fenntartható fejlődés fejezeteinek az európai tárgyalások során, kereskedelmi tárgyalások során, a szabadkereskedelmi tárgyalások keretében ezeket egyébként a VTO konferenciáján már előterjesztették tavaly november végén és december elején. Köszönöm. Most pedig átadom a szót harmadik vendégünknek, Rainer Quick doktornak, aki elnök vezérigazgató a Vegyipari Szövetség részéről. Hol is ül ő? Igen, önnek adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretnék először is köszönetet mondani, hogy meghívtak. A napi renden lévő kérdés, mind szakmailag, mind tudományos értelemben érdekel. Négy pontról szeretnék beszélni ma. Egyrészt a környezet és szociális normák a világkereskedelmi rendszerben, az egyoldalú intézkedések és WTO vitarendezés, különösen az úgynevezett alapvető munkaügyi jog normákkal kapcsolatban. A következő a környezeti és szociális normákkal kapcsolatos intézkedések, végül pedig az Európai Unió politikájáról szeretnék szólni. Először is a környezeti és szociális normák a világkereskedelmi rendszerben. Megállapítható, hogy a WTO és különösen a WTO vitarendezése lényegesen fejlődött. A WTO a klinikai izolációból a nemzetközi jog terén végre e, ebből kilépett, és a WTO több minden e, nemzetközi jogi szabályt figyelembe vesz, legalábbis az értelmezések kapcsolatban. A vitarendezési eljárás a WTO-nál mind a környezeti kérdésekre, mind pedig az ILO normákra vonatkozóan még hiányosak. A VTO vitarendezése rendkívül vonzó a következő, a különösen a kereskedelmi szabálytalanságokkal kapcsolatban. A VTO szabályozás mindezek alapján sokkal jobban irányul a környezeti normák fenntartása felé, mint korábban a GATT-nál tapasztalható volt a WTO. A környezeti lépései során már a nemzetközi szempontokat is figyelembe veszi. Valóban folynak tárgyalások a környezetről a WTO-n belül a nemzetközi környezeti megállapodást említhetem. A munkaügyi normák, szociális normák terén hasonló tendenciát nem látunk. Nincs vitarendezés, tehát nincsen tárgyalás a WTO-n belül a területeken. a 96-os WTO miniszteri konferencián megállapították, hogy pusztán az, az ILO a felelőse e kérdéseknek. 1999 ben a Seattle VTO miniszteri konferencia fiaskó volt e kérdésben. Az akkori Egyesült Államok elnöke a kereskedelmi és szociális kérdésekben ráadásul szankciókat kívánt bevezetni, ez is oka volt annak, hogy a konferencia megbukott. 2001-ben pedig Doha csak megismételte a 96-os határozatokat, azaz az ILO egyedüli illetékességét a kérdésekben. Ha azt nézzük, hogy miért lehetne a WTO-t felhasználni a környezeti és kereskedelmi és szociális kérdések fejlődése érdekében, akkor nyilvánvalóan a, a WTO szabályainak értelmezési módosulására kell, hogy gondoljunk. Ez egy olyan lehetőség, amelyet mindenképpen figyelembe kell venni, különösen az alapvető munkaügyi normák érvényesítése miatt nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy végrehajtó rendőrségként kvázi kívánjuk-e a VTO-t értelmezni a megállapodások végrehajtásánál, aki ezt a fajta vitarendezést nem kívánja elvégezni. Az ILO és a több oldalú megállapodás ilyen jellegű vitarendezésről nem rendelkeznek. Kérdés, hogy a VTO végrehajtó rendőrség vagy felügyeleti szervként alkalmazható. Én igen szkeptikus vagyok e tekintetben, jogi és politikai érveim miatt is. A jogi érv az a 20-as cikk kivételeire vonatkozó rendelkezése, amely területi korlátozást tartalmaz. A területi korlátozás a környezeti kérdéseknél mindig mellőzhető, hiszen a környezet a határnál hozott környezet intézkedés nem áll meg a határnál. Lehet mindig azzal érvelni, azonban, hogy gazdasági érvekről van ezekkel kapcsolatban is szó. De emellett az egyoldalú intézkedések lehetősége a WTO-n belüli vitarendezéssel nem zárható mégsem teljesen ki politikai ok miatt ha tudatosan a VTO jogszerűségénél maradunk, és a VTO a VTO vitarendezési értelmezését módosítjuk, ahhoz mindenképpen politikai akarat kell, különösen a nemzeti végrehajtáshoz. Nem. Kérdés, hogy megvan-e ez a feltétlen akarat. Az Európai Unió pontosan a politikailag érzékeny kérdésekben nagyon kevéssé hajlandó a vitarendezés bevezetésére. Az Európai Parlament a WTO jogrendjének garánsa is. Nagyon örülök annak, hogy a Lisszaboni szerződés az Európai Parlament jogait kiterjesztette, különösen a kereskedelempolitika terén. Eddig a tárgyalások zárt ajtók mögött folytak, és a politikai véleményalkotás átláthatóbbá tétele polgárként is számomra olyasmi, ami a helyes út, és csak támogatni tudom. Leszögezem, hogy az egyoldalú érvényesítése a különösen a keres, az alapvető munkaügyi normáknak a kereskedelmi megállapodásokon keresztül i, öm, problematikusnak tekinthető. Nézzük meg, melyek azok a környezeti és szociális normák, amelyeket a nemzetközi normák, másrészt a az egyoldalú, másrészt pedig a kétoldalú megállapodások, illetve engedmények támogatnak. Nézzük a nemzetközi tárgyalásokat. Az, a nemzetközi megállapodások erősítésének kérdését. Úgy gondolom, hogy az ILO-t jelentős mértékben erősítette a 96-os munkahelyi alapvető jogok és elvek nyilatkozata. Ez egyértelművé tette, hogy az alapvető munkaügyi normákat figyelembe kell venni akkor is, amikor az állam nem ratifikálója az ILO egyezménynek. A 2008-as társadalmi igazságügyi nyilatkozat a tisztességes globalizációért azt jelenti ki, hogy nem szabad ezeket a normákat protekcionista megközelítésekben felhasználni, a WTO terén sem. Bár a nyilatkozat ellenében való eljárásra nincsenek szankciók. A korábbi években már látható volt, hogy a környezeti egyezmények potenciális konfliktusa a WTO egyezményekkel, gondoljunk csak Stockholmra és Rotterdamra, intelligens megoldásokat is gerjeszthet. Nem pusztán problémák merednek, merülnek fel, mint korábban. A WTO tehát valószínűleg a vita rendezésével sokat tett E területen. Nézzük a GSP Plus-t, az általános vámpreferencia rendszer, amely szintén fontos, hiszen a 16 ország jelentős előnyöket élvez 600, 6336 termékkel kapcsolatban. A preferenciák Visz, preferenciákat vissza lehet vonni, hogyha az, el, az előírásokat sértik. Korea példáját említeném a többoldalú megállapodásokra vonatkozóan, hogy mi az, amit meg lehet pontosan határozni. A felek nem kívánják normáikat harmonizálni, a szabályozói autonómia megmarad. A cél a fogyasztó és környezetvédelem magas szintre emelése. Figyelembe veszik e, e közben az alapvető munkaügyi normákat, és a megállapodással az író egyezmények hatékony átültetését, ugyanúgy a nemzetközi környezeti egyezmények, mint a Kyoto jegyzőkönyv hatékony átültetését. Nagyon érdekes az e téren tapasztalható fejlődés, mert más folyamatot is lehet választani, például az átláthatóság és, és együttműködés, amely a fenntarthatóságot szolgálja. Ez az pontosan, amely az e területen jelentkező viták rendezéséhez segíthet. Tanácsadói testületeket hoztak létre, a megoldás érdekében, és a megoldhatatlan ügyeknél egy olyan panelt fognak megalakítani, amely természetesen nem kötelező érvényű megoldást javasol. Ez egyfajta puha nyomás, a konzultáció és átláthatóság, a megnevezés és megszégyenítés a name and shame elve mentén. Öt tézist szeretnék végül az EU politikájával kapcsolatban vázolni először is. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi megállapodásot, Quick doktor úr, azt kérem öntől, hogyha lehet térjen a végére. Hát igen, azt teszem. A nemzetközi megállapodásoknál egyre nagyobb hangsúlyt kell arra fektetni, hogy a nemzetközi megállapodások vitarendezésére is nagyobb hangsúly, és, és erőteljesebben bekerüljön nem kívánok most a politikai követelményekről beszélni, amelyeket esetleg a kétoldalú megállapodásokba be lehetne venni, hiszen ez eddig az Európai Uniónak a hátrányára szolgált, különösen harmadik országokkal szemben. Viszont látni kell azt is, hogy a fejl, a, az ASEAN és a, az ázsiai országok kereskedelmi zónájával kapcsolatos megállapodásokban ezeket a szempontokat még nem veszik figyelembe. A kérdés, hogy szankciókat bevezessünk-e vagy sem, vagy szankcionáljunk-e vagy sem, vagy, vagy puha nyomással próbáljuk a normák érvényesítését, véleményem szerint továbbra is igen vitatott. Van érv, amely amellett szól, hogy az Európai Unió az eddigi puha nyomás módjával érvényesítse továbbra is e normákat. De úgy gondolom, hogy az általános vámpreferencia rendszer átdolgozását is végig kellene gondolni. Az egyoldalúan biztosított előnyök alapvetően gyakran biztosítják ezeket, és ezért a kétoldalú tárgyalásoknál erre már nem kell kitérni. Úgy gondolom a különböző szabadkereskedelmi és partnerségi megállapodásokban a környezeti és szociális normák ha meghatározásra kerülnek, akkor a WTO-n belül még mindig lehet tárgyalni róla, ahogy a kollega azt említette, és így a kereskedelmi és szociális kérdésekről is tárgyalni. Köszönöm a figyelmet! Thank you very much for this extensive... Köszönjük szépen. A nemzetközi kereskedelmi kontextust azt hiszem, hogy átfogóan megismerhettük, különös tekintettel a szociális, munkaügyi és környezetvédelmi normákra. Akkor át is térnék a meghallgatásunk második felvonására, ugyanis a bizottsági tagok tehetnek most már föl kérdéseket, és Tokia Szájfi fogja kezdeni a néppárt részéről. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, mert igen érdekes, kiegészítő jellegű előadásokat tartottak, valamint néhány kérdést tennék fel a felszólalóknak. Én továbbra is meg vagyok győződve arról, hogyha ezeket a gyakorlatokat meg akarjuk változtatni, akkor kereskedelmi rendszerinket kell megreformálni, és a WTO-t is, a Kereskedelmi Világszervezetet. Ha azt akarjuk, hogy a környezetvédelmi és a szociális jogok ugyanolyan jogok legyenek, mint a kereskedelmi jogok, akkor reformot kell végrehajtanunk. Sábálala úrnak szeretnék föltenni egy kérdést, mert rendkívül fontos kérdést vetett fel, mégpedig az, hogy lassacskán és jelentős mértékben Kína megtelepszik Afrikában. És Egyébként Kína számára semmiféle akadály nincs ezen a kontinensen, semmiféle kényszerítő körülmény. Azután Howard úrhoz is föltennék egy kérdést a multinacionális cégek kötelezettségeiről. Szó volt a szociális jogok megsértéséről, a munkajog megsértéséről. Hogyan érjük el azt, hogy ezek a vállalatok alkalmazzák kötelezettségeiket, és mi lenne mindennek kihatása a multinacionális cégekre és az európai iparra. Beszéltünk arról is, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében a mi szakbizottságunk jogköre változik. Kérdezem, hogy az Európai Parlament önök szerint milyen prioritásokat kellene, hogy megvédjen e téren szociális és környezetvédelmi jogok a kereskedelem terén? Köszönöm. Köszönöm, most pedig átadom a szót a Nentészírnek, szocialisták és demokraták részéről. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm az előadásokat. Két kérdést szeretnék föltenni nekik. Az első a következő. Mondják el, hogy hogyan értékelik azokat a rendelkezéseket, amelyeket az USA kongresszusa kérése alapján valósítanak meg a, ez a Trade Act, amiről beszélek, vagyis arról van szó, hogy a környezetvédelmi, szociális szempontokat a kereskedelmi megállapodásokban hogyan érvényesítik. Itt a Koreával való megállapodásra utalok. A bizottság beszél a fenntartható fejlődésről, és szerintem a szociális jogok figyeleme kísérése az USA és Korea közti megállapodásokban nagyon jó példa erre, és valóban előirányozták azt, hogyha az OIT, vagyis ILO elveit nem alkalmazzák, és a szakszervezeti szabadságot, akkor felfüggesztik a megállapodást. A WTO-ban ezt a vitát, ez a vita megtör, megtorpant 96-ban, Szingapurban, tudjuk, hogy mi történt. Több javaslatot tettünk mi a parlament részéről, állásfoglalásokat fogadtunk el, arra vonatkozóan, hogy a WTO-ban milyen fejlődést szeretnénk látni. Egy új bizottságot is létrehoztunk, ennek segítségével sikerül a tárgyalásokat újra indítani a WTO-n belül fokozatosan. A WTO tagjai kezdik elismerni, hogy a környezetvédelmi és a kereskedelmi szabályok között összefüggés van, és ezeket be kell tartani. Ön szerint ez jó módszer, vagy önök szerint? És figyelembe kell azt is venni, hogy a WTO vezetősége, igazgatósága már lassan elkezdte ezeket az elveket a gyakorlatban is megvalósítani az ilóval együtt. Következő kérdés. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem van. Howard úr a szankciók kérdését is felvetette. Ez rendszeresen visszaköszön ez a téma. Mégpedig az, hogy esetleg pénzbeli szankciókat, büntetéseket alkalmazzanak jogsértés esetén. Szankciók már léteznek ma is, néhány megállapodásban, például az SPG pluszban, de ezeket soha nem alkalmazzák. Kérdésem egyszerű. Elgondolkodtak-e arról, hogy hogyan lehetne valóban alkalmazni a szankciókat? Már tudom, hogy itt politikai akarat kérdése ezek alkalmazása. 2009-ben a Trade Act-et elfogadták az USA-ban, viszont az Európai Unió késlekedik e téren. Önök szerint Mit hoz magával ez az amerikai kormány által hozott döntés? Elnök Joe Higgins Gue szeretne most hozzászólni. Thank you, Chairman. Sorry. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, elnök úr, az Európai Unió intézményei lett, legyen szó a tanácsról vagy a bizottságról. Ezek nagyon tehetséges intézmények a beszédben. Beszélnek az Európai Unió modell jellegéről, a demokráciáról. És ezek a nagy európai értékek eh, persze az Európai Unió fellépése során próbára tétetnek, különösen a szegényebb országokkal való kereskedelme során. Nos, elnök úr, a valóság sajnos nem igazolja ezeket a szép idézeteket. T.S. Eliot híres verse azt mondja, hogy a gondolat, az idea és a valóság közé um, az Árnyékvetül, Holomán című verséből idézek. Nos, hát ezek az mondatok épp úgy kiürülnek, mint ahogy a T.S. Elioti versben kiürül az ember, csak árnyékként vetül a világra. Igazságtalanul kereskedünk a legszegényebb országokkal, az gazdasági partnerségi megállapodásokban és a szabadkereskedelmi megállapodásokban így járunk el. A meghallgatások során, melyeket a parlamentben tartunk, a szakértők és az esetek, a kereskedelmi megállapodások tanúi beszámolnak arról, hogy a megállapodások a fejlődő országok kereskedelmét, szociális kohézióját és egyáltalán társadalmi összetartását veszélyeztetik. Ezeket az országokat például olcsó tömegtermékekkel látjuk el, és így a kézzel vagy manufakturálisan előállított termékeket kisöpörjük a piacról, és ezzel aláknázzuk a szociális kohéziót. Ez egy merkantilista megközelítés. Elnök úr, nézzük csak meg az Európába bejegyzett multinacionális cégek latin-amerikai fellépését. Nos, a parlamentben meghallgatásokat tartottunk e kérdésről, és az ottani lakósokat is meghallgattuk, akik beszámoltak arról, hogy az Európai Unióba bejegyzett multinacionális cégek milyen bűnös, mi több bűnözői tevékenységet folytatnak. Például Peruban egy nagy EU-ba bejegyzett bányacég hatalmas környezeti károkat okoz, és azért, hogy tevékenységét folytathassa, a helyi közösségek elnyomásában szövetkezett a perui állammal. A Gújéban meghallgattunk brazil eh, állampolgárokat, akik egy nagy acél multi, eh, Németországban bejegyzett acél multi tevékenységéről számoltak be, amely Rio de Janeiro körül gyalázatos módon szennyezi a folyókat és a tengereket. Dr. Sabala talán udvariasabb, amikor az EU retorikája és gyakorlata közötti különbségről beszél a kereskedelmi megállapodások során. Én azonban nem vagyok ilyen óvatos és égbe kiáltó képmutatásról, hipokráciáról beszélek. A szegény tömegeknek ezekben az országokban jogukban áll, hogy felhorgadjanak eh, a neoliberális világ eh, diktátuma ellen. Kínával versengünk egy olyan országgal, amely Afrikában zsákmányolja ki a munkavállalókat, munkavállalókat és eh, szennyezi a környezetet. Hogyha ezeket a sztenderdeket követjük majd, akkor a helyzet csak rossz, rosszabbodni fog. Az egyedüli megoldás tehát az, hogy a tömegek megragadják a saját eh, sorsukat, a saját kezükbe vegyék, és ne zsákmányolja ki őket az Európai Unióba bejegyzett cégek. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy T.S. Eliotot is idézte, ezt a tolvácsot is köszönik. Nagyra értékelem én is, mondja az elnök T.S. Eliot költészetét. Itt vannak a szakértőink ugyanakkor, tehát ezért kérem önöket, hogy szólítsuk meg őket, kérdezzünk tőlük. Most pedig a zöldek képviseletében adom meg a képviselő kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem értek önnel teljesen egyet abban, hogy a kereskedelmi partnereink nem követik a környezetvédelmi, vagy a szociális standard, standardeket, normákat. A NAFTA megállapodásban azonban vannak ilyen megállapodások. Nem szeretem én a NAFTA-t, de a Környezetvédelmi Együttműködési Bizottság munkája az észak-amerikai szabadkereskedelmi övezetben, tehát a NAFTA-ban nagyon fontos. Vannak tehát olyan szabályok, amelyek mérvadóak, de nem mindig alkalmazák őket, és ugyanez vonatkozik a munkavállalói megállapodásokra. A NAFTA megállapodás mellékletét nézzük, akkor látjuk, hogy a migráns munkavállalók védelme, a férfiak és a nők azonos bérezésének elvele fektetésre kerül itt. A kereskedelem és a környezetvédelem kérdésében pedig, és még mindig a NAFTA megállapodásról beszélek, a úgy szól a megállapodás, hogy megfelelő szennyező limiteket kell meghatározni, és környezetvédelmi hatástanulmányokat kell kialakítani. Tehát, hogyha a naftának vannak ilyen célkitűzései, akkor, azaz tehát az EU legnagyobb kereskedelmi partnere követi ezeket az elveket, miért ne követhetnénk mi is minden megállapodásunkban? Ezen felül pedig a kétpárti 2007-es kongresszusi megállapodás, alapján létrejött USA kereskedelmi törvény is arról beszél, hogy az kereskedelmi, környez, hogy a környezetvédelmi és a szociális szempontok meg kell, hogy jelenjenek a kereskedelmi megállapodásokban. Márpedig, hogy az USA ezeket követi, és az EU is, akkor a WTO reformjával szemben nagy reményeket táplálhatunk, megnyílik az esély arra, hogy módosítsuk a WTO megállapodást, és így előbbre vigyük akár az éghajlatváltozás kérdését megoldandó tárgyalásokat. A kiotói célok átalakítására is lehetőség nyílik, és úgy gondolom, hogy a lehetőséget meg kell ragadnunk. Köszönöm szépen. Végezetül pedig Péter Stasnyinek adom meg az Európai Néppárt nevében a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyszerű kérdésem van a pódium vita résztvevőihez, azt szeretném tőlük hallani, hogyan látják az AKC országokban és az afrikai országokban a kínai befolyást. Kína globális jelentősége folyamatosan nő, és um, hogyan látják ezt a merkantilista befolyást? A mi megközelítésünk Mi megközelítésünkben feltételeket szabunk, de a kínai kereskedelmi partner nem ezt teszi, ő csak a hasznot nézi. De kérdezem, hogy meddig leszünk abban a helyzetben, hogy ezeket a hátrányokat elviseljük, mondjuk Kínával összevetve hiszen Kína a mezőgazdaság területén, vagy a kereskedelmi áruk területén egész egyszerűen kereskedik, nem törődik semmifajta elfszerűséggel és bizony a diktátorok számára ez nagyon előnyös kereskedelmi partner, aki nem nézi a felsőbb elveket és érveket. Azaz tehát rosszul néz ki ebben az összehasonlításban a mi esélyeink rosszul állnak, és kérdezem tehát a pódium vita résztvevőit, hogy mit gondolnak, hogyan néz ki majd Afrika 15, 20 vagy 25 év múlva. Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a pódium vita résztvevőinek a szót, az Európai Bizottság képviselőjének is megadom a szót, Júl Jorgensen. Nek. Kérem Jorgensen asszonyt, hogy rövidre fogja mondandóját, mert nagyon sok időnk nincsen. Köszönöm szépen, elnök úr. Mondja Jorgensen asszony az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, hiszen a fenntartható fejlődés szempontjainak integrálása az EU kereskedelmi politikájában nagyon fontos célkitűzés mind a környezetvédelmi, mind a foglalkoztatási főigazgatóságon dolgozó kollégáim itt vannak velem, hiszen együtt akarjuk ezeket a célokat elérni, ezért javaslatom az, hogy a három főigazgatóság eh, között osszuk meg a bizottság válaszidejét. Ha jól értem, 10 perc áll rendelkezésünkre arra, hogy eh, a meghallgatáshoz egy-két észrevételt csatoljunk. Hát felezzük meg, mondja az elnök felezzük, meg, felezzük ezt meg 5 percre. Különösen, hogy a digitrade nél gyűlt össze a hatalom a kérdés körében, de a válasz a, a, a bizottság képviselője. Úgy gondolom, hogy az, hogy a három főigazgatóság jelen van, jó példáját adja annak, hogy a három főigazgatóság igenis folyamatosan részt vesz a kereskedelmi megállapodásokban. Nos, ma délelőtt a résztvevők rengeteg kérdést vetettek fel, amelyek a kereskedelmi megállapodásokra vonatkoztak. Hogyha 5 perc áll rendelkezésünkre, hármunknak, akkor nem tudom a kérdéseket megválaszolni. Ezért tehát, hogyha megengedi elnök úr, néhány szót szeretnék szólni a bilaterális kereskedelmi megállapodások során kialakított um, hozzáállásról a környezetvédelem és a munkavállaló jogok tekintetében illetve a munkavállalói jogok tekintetében is a szociális kérdésekről és a környezetvédelmi kérdésekről a kollégáim szólnának. Ha több idő állna rendelkezésemre, akkor a multilaterális szempontokról szólnék, hiszen sokan vetették fel ezt a kérdést, hiszen a WTO Doha kontextusában mandátumot kapott a bizottság, hogy ezeket a tárgyalásokat lefolytassa. Nagyon nehezek ezek a tárgyalások, de reméljük, hogy ezeket a tárgyalásokat folytathatjuk a jövőben is és mint ahogyan sokan beszéltek róla a WTO kontextusában, a munkavállalói kérdések nagyon megosztó jellegűek, nagyon nehezek ezek a kérdések, és figyelmünket az ILO-ra koncentráljuk, és a DG Employment-tel foglalkoztatási főigazgatósággal szorosan együttműködünk az ILO-val. De úgy gondolom, hogy James Howard ön pontosan szólt arról, hogy mi mindent lehet tenni a releváns ügynökségek, szervezetek együttműködésével, ezen elvek érvényesítés érdekében. Na hát ennyit szeretnénk mondani multilaterális kontextusra, és most a bilaterális kereskedelmi megalapodásokat célzó tárgyalások megközelítéséről szeretnék szólni, hiszen sok felszólaló vetette fel ezeket a kérdéseket. Az Európai Unió célja az, hogy fenntartható fejlődési elkötelezettségeket és és fejezeteket nyisson ezekben a bilaterális kereskedelmi megállapodásokban, Koreával például, a koreai kereskedelmi megállapodásban szerepel egy ilyen fejezet első alkalommal, de a Karifórummal is egy ilyen fejezethez hasonló szöveget szeretnénk beemelni a megállapodásba. A koreai megállapodás tehát példáját adja a jelenlegi bizottsági megközelítésnek, hozzáállásnak. Megosztjuk sok nagykereskedelmi partnereinkkel, osztjuk a célokat, a főbb célokat, egyetértünk a fő célokban, megosztjuk a tapasztalatainkat um, egymással, és ezért szoros együttműködésben vagyunk az USA-ban dolgozó, vagy a kanadai kollégákkal, hiszen velük is javarészt, vagy az új-zélandi kollégákkal, hiszen velük is um, egyként gondolkozunk a legtöbb alapvető kérdésben. Mit is szeretnénk elérni ezekben a fejezetekben? Nos, nem mást, mint azt, hogy um, mind a munkavállalói normák, mind pedig a tisztesség és az ILO tisztesség és munkáról szóló ágendájának célkitűzései megjelenjenek, illetve a multilaterális eh, környezetvédelmi megállapodások eh, célkitűzése is érvényesüljenek. Egyébként a környezetvédelmi főigazgató helyett is mindjárt szól erről a kérdésről. Természetesen az alapvető elvek elismerését várjuk el a megállapodásokban. Elismerjük minden ország jogát ahhoz, hogy maga alakítsa ki saját belső politikáját, de ugyanakkor a belső normák meg kell, hogy feleljenek a nemzetközi normáknak, ezen felül pedig a derogációt kizáró záradék is szerepel ezekben a megállapodásokban azért, hogy ne veszélyeztessük a kereskedelmet. Az együttműködés kérdéseit is szabályozzák ezek a fejezetek, és ezzel rátérek a harmadik eh, pillére, vannak az elkötelezettségek, az elvek, és a harmadik pillér pedig az intézményi kerettel foglalkozik. Hiszen e fejezetek egy részének célja az, hogy eh, kereskedelmi partnereinket bevonjuk egy dialógusba egy olyan módon, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a fenntartható fejlődési célok valóságá váljanak ezekben az országokban is. Ezzel rátérek arra a kérdésre, amelyet sok felkérdező kérdező felvetett, a szankciók, vagy pedig a soft, a puha erő, hatalomgyakorlás kérdésére. Meg vagyunk róla győződve, hogy a szankciókkal nem lehet a kereskedelmi partnereinknél a fenntartható, keres, fenntartható fejlődési célokat érvényesíteni. Megmondom, hogy miért. Egyrészt azon intézményi mechanizmusok, amelyek a kereskedelmi megállapodásban körvonalazódnak, meghatározzák, hogy mit lehet elérni és mit nem. Hogyha tehát egy tárgyalás során szankciókkal fenyegetünk, akkor a legtöbb ország egész egyszerűen nem lesz hajlandó mélyreható tárgyalásokat folytatni, hiszen mindig arra gondolnak, hogy ajjaj, szankcionálhatnak bennünket. Hogyha tehát olyan módon a dialógusra alapozva, a közös célokat keresve kezdünk tárgyalást, és próbáljuk a lényegi kérdések megoldásába bevonni partnereinket, akkor nagyobb áttörést érhetünk el hiszen ebben az esetben az országok önös érdekükben, saját érdekükben álló célkitűzésnek látják majd ezeket a célokat. Tudni kell, hogy eh, mi a cél, és tudni kell, hogy milyen út vezet oda. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a megközelítéssel tehát jobb eredményt lehet elérni, és hogyha az EU-koreai tárgyalások történetét nézzük meg, akkor ez jó példát adja ennek a célkitűzésnek, hiszen itt az ILO teljes agendáját figyelembe vettük az érvényesítési vagy végrehajtási mechanizmusokat megfigyelve láthatjuk, hogy még olyan országokban is, ahol a szankciók alkalmazására lehetőség volna, ne, ezekben sem alkalmazzák a szankciókat. A mi mechanizmusunk, ahogyan több felszólaló beszélt erről, az együttműködésen és a dialóguson, valamint a civil társadalom bevonásán alapul, hiszen ez egy nagyon fontos eleme az alkalmazásnak. Mit szeretnénk biztosítani? a dialógust a kormányzati szinten, igyekszem elnök úr rövidre fogni magam. Tehát az in, a kormányközi szinten a dialógus meg akarjuk teremteni, és be akarjuk vonni a civil társadalmat, hiszen úgy gondoljuk, hogy a változást nem lehet fölülről, csak a kormány részéről elindítani, hanem nagyon fontos, hogy a közvéleménye figyeljen ezekre a kérdésekre, és tisztában legyen azzal, hogy milyen jogalkkal rendelkezik. Például a szakszervezetek tudják, legyenek tisztában a munkavállaló jogokkal, és legyenek tisztában nemzetközi együttműködés jelentőségével is. Úgy gondoljuk tehát, hogy a együttműködésen, a dialóguson és a civil társadalom bevonásán alapuló megközelítés hatékonyabb a fenntartható fejlődés céljainak elérése érdekében, mint a szankciók eszköze. Elnök úr, hogyha megengedi, akkor még a, még a átadnám kollégáimnak a, a szót. Igen, persze még néhány percet megadok önöknek, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevételt szeretnék tenni, amelyel a szabadkereskedelmi megállapodásokban uh, szerepelő munkavállaló jogok érvényesüléséről is szeretnék szólni. Ezt a megközelítést az Európai Unió nemzetközi elkötelezettsége határozza meg, melyet mind az Európai Bizottság érvényesít, mind az Európai Parlament 2007-es állásfoglalásában kihangsúlyozott a produktív és a szabadon választott munkahoz való jog, illetve a nemek közötti egyenlőség joga adják alapillereit ennek a elvnek, mely itt alkalmazásra kerül, és fontos, hogy a szociális igazságosság és a versenyképesség elvei is érvényesüljenek. Nos, ez az az alap, amelyen a szabadkereskedelmi megállapodásokban a munkavállaló jogok érvényesülnek. Egyrészt a négy alapvető munka norma, melyek az ILO konvencióiban szerepelnek, az ILO nyilatkozatában szerepelnek, kell, hogy érvényesüljenek, ez az első célkitűzés. Másrészt a más nemzetközi és helyi megállapodásokat figyelembe kell venni, ez a második elv, melyet figyelembe veszünk és érvényesítünk, a harmadik elv pedig a, ezen célok érvényesülését írja elő. Az egyik legfontosabb eszköze a tisztességes munka programjának érvényesítése során ez a tárgyalás, a tárgyalásos érdekérvényesítés. Multilaterális szinten mi természetesen az ILO és a WTO tevékenységek párhuzamosságára építünk, és igyekszünk a kettő között kapcsolatot teremteni. Megerősíthetem egyébként azt, amit a kollégám mondott, a tisztességes munkához való jog, Gott az Európai Unió tárgyalások során ösztökélő rendszerekkel akarja érvényre juttatni, és nem szankcióval. Hiszen meg vagyunk róla győződve, hogy a fenntartható növekedés csak akkor működhet, hogyha valódi helyi szociális reformokon alapszik, illetve amennyiben a szereplők partnerországainkban valóban tulajdonosként a politikai folyamatok saját érintettjeként lépnek fel. Így járunk tehát el a szabadkereskedelmi megállapodások tárgyalásai során, katalizálva a pozitív folyamatokat. És természetesen bevonjuk mind a civil társadalmat, mind a szociális partnereket is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Átadjuk a vendégeinknek újra a szót, és Savallala professzorral kezdjük, aki válaszolni fog a kérdésekre, illetve megjegyzéseket is tehet, amennyiben úgy kívánja. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Megpróbálok akkor nagyon szoros időkeretben és a tárgyra koncentrálva válaszolni. Amíg Kínát és Afrikát illeti, Kína afrikai kapcsolatait. Azt gondolom, hogy ez a fajta megállapodás azért nagyban különbözik a többi kereskedelmi megállapodástól. Ugye szerződésekről beszélünk, szállításról, hosszú távú megállapodásokról, amelyeknél ugye infrastruktúra építésre, kiépítésre gondolunk elsősorban, de más jellegű megállapodásokat is említhetnénk. Tulajdonképpen egyfajta csomaggá is össze lehetne kötni ezeket a megállapodásokat ásványi anyagokról, olajról is beszéltünk már, ugye, az európai országok is kötnek ilyen megállapodásokat, akár nyugat-afrikai országokról is szólhatnék, de ezek a megállapodások, kereskedemi megállapodások más kategóriába esnek, különösen amikor arról beszélünk, hogy kereskedemi megállapodásokhoz új partnereket keresünk. Tehát az Afrikával kötött kereskedelmi megállapodások igazság szerint nem ebbe a körbe tartoznak. Itt alapvető élelmiszereknek a behozataláról, illetve szállításáról van szó elsősorban. Beszéltünk arról az űről, ami a, a tárgyaló partnerek retorikája és a tárgyalóasztalnál tett követelések között mutatkozik. Azt gondolom, hogy az egyik oka ennek az az, hogy ugye nagyon, nagyon összetett ez a kereskedelmi rendszer. Beszélünk itt a szociális és környezetvédelmi normákról is. Itt nagyon szűk a mozgástér Egyrésztről ugye meg lehetne változtatni a partnerországnak a magatartását. Nyilván a kötelezettségvállalások az fejezetekben nem feltétlenül kerülnek megfogalmazásra, technológia transferre gondolok, egyéb segítségnyújtásra, pénz átutalására, és éppen ezért inkább egyfajta segélycsomagról beszélhetünk, ami más megvilágítás alá esik. És ez nem is igazából fog ambíciózusan hatni a partnerországokra, hogy megváltoztassák a magatartásukat, ha csupán segélyekről beszélünk. Tehát nem jól működik ez a fajta rendszer. Éppen ezért tegyük fel a kérdést, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy más, a másik oldal is lépjen. Hogyan lehetne akkor egyfajta szemléletváltással valóban a szociális és ökológiai normákra is koncentrálni? Hogyan lehetne akár a technológia transfer, ről szóló megállapodásoknál ezekre a területekre is kitekinteni. Tehát egyfajta változásra van szükség a tekintetben, hogy milyen csomagról tárgyalnak. Ez nem egyszerű, mert a szankciók alkalmazása mindig egyoldalú. Miközben a másik oldalról nem lesz lehetőség szankcionálásra az IC felé. Dezir és Arif kollégáktól is kaptam kérdést. A Trade Act, a kereskedelmi törvény, csomag, egy érdekes kérdés, főleg a mandátum vonatkozásában, hiszen mielőtt a tárgyalásokra egyáltalán sor kerül, a kereskedelmi rendelkezések, és nem csak itt a szociális és ökológiai normákra gondolok, tükrözik már azokat a problémákat, amelyek ezeken a területeken ö, megfigyelhetőek. Úgyhogy összefoglalóan ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Yeah, um, Köszönöm szépen. Ami a multinacionális cégeket illeti. Um, Nagyon jó nemzetközi eszközöket alkalmaznak, vagy legalábbis fogalmaztak meg különböző oldalról, de most arról van szó, hogy hogyan lehet, hogy ezek az intézmények, nemzetközi intézmények alkalmazzák eh, az eszközöket, és a különböző megállapodásokban, más fórumokon, bilaterális eh, szerződések keretében szintén érvényre juttassák, és itt az EU megállapodásokra is gondolok, ami a szankciókat illeti és a gazdasági nyomás, gyakorlás egyéb eszközeit. Úgy gondoljuk, hogy a nyomásgyakorlásnak vannak eredményei, például a GSP esetén egyoldalúan alkalmazzák már ezeket az intézkedéseket, és azt is láthattuk, hogy az elmúlt évtizedben az államokkal kapcsolatosan hogyan alkalmazták az említett eszközeket, az USA, amikor tárgyalásokat indított, a tárgyalások előfeltételének szabta meg ezek alkalmazását. Gondoljunk El Salvadorra és Grúziára, szintén eh, figyelembe vették ezeket az intézkedéseket azért, hogy ne legyenek később szankciók. Ami pedig a belorusz helyzetet illeti, a munkavállalói jogokat alkalmazták a nyomásgyakorlás hatásaként, és ez azt jelenti, hogyha a munka jogokat beleveszik a kereskedelmi megállapodásokba, akkor azoknak igenis van következményük. Egyéb intézkedéseket is lehetne alkalmazni, de a gazdasági nyomásgyakorlás legyen utolsó lehetőség. Volt egy kérdés az USA rendszerével kapcsolatosan. Az USA és Kanada a kétoldalú megállapodásokba Peruval és Koreával belevette a büntetések kérdését is, hogyha nem alkalmazzák az említett országok a munkajogi előírásokat. Nem annyira erőteljesek ezek a partner országok vonatkozásában, mivel a büntetéseket a kormányoknak kell megfizetniük, és azután ezek visszahatnak végül is az országra, vagyis arra, hogy intézkedéseket kényszerítsenek ki az adott rendelkezések alkalmazására, és ez nem biztos, hogy mindig bekövetkezik. Az EU-nak is alkalmaznia kellene mindenképpen az említett intézkedéseket, és vegye figyelembe azt, hogy az USA és a Kanada milyen szempontokat vet bele a megállapodásokba ettéren. Volt egy másik kérdés arról, hogy Kína és más országok nem tartják tiszteletbe a munkajogi normákat. Ennek ellenére el lehet fogadni egy sor intézkedést ezzel kapcsolatosan, ahogy azt az előadásomban elmondtam, és ahogy az a nyilatkozatunkban és állásfoglalásunkban szerepel, mindenképpen a VTO és egyéb intézmények keretében a munkajoggal kapcsolatos normákat figyelembe kell venni a tárgyalások során. Elnök, köszönöm szépen, és mielőtt Pik professzornak adom meg a szót, szeretném még hozzátenni, hogy németül háttéranyagot is átadott nekünk, nem tudom, hogy az angol nyelvű PowerPoint prezentáció szövegét megkaphatnánk-e majd. Válasz. Igen, elnök úr. Három kérdésre szeretnék válaszolni. Az egyik a VTO szakbizottság létrehozása kereskedelem és tisztességes munka, munkavállalás címen a WTO-n belül a Kereskedelmi és Környezetvédelmi Bizottság elérte az, hogy a WTO-n belül a kereskedelmi környezetvédelmi szabályokat most már jobban megérték. Meg kell mondjam, hogy a WTO-n belül az említett bizottság munkájával nem vagyok igazán elégedett, mert 96-ban volt egy nagyon jó jelentésük, de azóta a jelentéseik meglehetősen szegényesek, hogy úgy mondjam. Most a WTO belül vannak tárgyalások, kereskedelem és környezetvédelem témában, de nem vagyok biztos abban, hogy ezek majd eredményt hoznak, és mindenképpen nem kötelező érvényű nyilatkozat fog születni. Figyelembe véve a jelenlegi állapotokat, attól félek, hogy nem lesz pozitív kimenetele e tárgyalásoknak. Az, hogy a kétoldalú megállapodásokba belevegyék a normák kérdését, és az, hogy tiszteletbe tartsák a környezeti és szociális normákat, szerintem amikor az EU sok partnerrel tárgyalásokat folytat, és esetlegesen megállapodik abban, hogy a standardokat kötelező érvényűvé tegyék, akkor szerintem elérhetnénk azt is, hogy a WTO keretében is mindez így történjen, és nagyon is remélem, hogy a kétoldalú megállapodások megkötése, mégpedig úgy, hogy legyen egy külön fejezet az említett kérdésekről, és a folyamat legyen átlátható és kötelező érvényű, hogyha ezt elérjük, akkor szerintem feltehetjük a különböző kérdéseket a kereskedelmi partnereknek, például azt, hogy melyek a komparatív előnyök, és alkalmazzák-e a az ajánlásokat szerintem a soft megközelítés alkalmazása lenne tanácsos multilaterális szinten is, el kell kezdeni a tárgyalásokat a témáról, de előbb a WTO-n belül konszenzus kell kialakítani e témában, és mi ezt támogatjuk, ami a szankciókat illeti. A kétoldalú megállapodásokban az a kérdés, hogy milyen szankciókat irányozunk elő. Hogyha szabad kereskedelmi megállapodásról van szó, akkor mit jelent a szankció? A status quo fenntartása vagy megkérdőjelezése. A 4%-os vámmal kapcsolatos szankció szerintem számomra ez nem szankció. A szabadkereskedelmi megállapodások során nincs mindenre lehetőség. Azután, ami a büntetéseket illeti, szerintem ez nem jó elképzelés. Én inkább a másik megközelítés mellett vagyok. Még azt nem tapasztaltuk, hogy ez utóbbi nem működne. A kollégám említette, hogy amikor végül elindul egy tárgyalás, azután, és alkalmazzák a büntetést, akkor mi történik azzal a pénzzel végső soron? Az előnyök, hátrányok kérdése. Gondoljunk nem annyira Afrikára, mint inkább Ázsiára, hogyha, Ázsiára, hogyha Ázsian belül szabadkereskedelmi megállapodás születik, és nem tartják tiszteletbe a környezet és munka standardokat. Ebben a helyzetben előfordulhat, hogy az az ország, amelyel szabadkereskedelmi megállapodást kívánunk kötni, elutasítja ezeket a tárgyalásokat velünk, mert mi a környezet és munkajogi standardokon erősködünk. És ez hátrányos lehet Európa számára, de szerencsére erre még nem volt példa. Elnök. Köszönöm. Szerintem igen, aktuális témákról folytattunk gyümölcsöző vitát. A meghallgatás végére elértük azt, hogy igen, sokrétű tapasztalatcserét folytattunk erről a kérdés, kényes kérdésről. Köszönöm a vendég előadóknak, hogy eljöttek, időt fordítottak ránk, és azt is, hogy megosztották velünk szakértői tapasztalataikat. Biztosíthatom önöket arról, hogy mi itt a parlamentben nagyon oda figyelünk arra, hogy tájékoztatást kapjunk a szakértőkről, szakértőktől, azért, hogy hatékony politikát alakítsunk ki. Köszönöm a szakbizottság belé kollégáknak is, és az Európai Bizottság képviselőinek is azt, hogy részt vettek a meghallgatáson. Valamint azt is, hogy hozzászóltak, és így igen konstruktív, érdekes esemény részesei lehetünk. Ezzel a meghallgatást befejeztük, és most szünet nélkül áttérünk napirendünk hetes pontjára, mégpedig az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközeinek létrehozása, az 1934 per 2006-os LK rendelet módosítása. Ennek a jogalapját a bizottság megváltoztatta az úgynevezett omnibus közleményben, és a módosított rendelet új jogalapja a 209-es és 207-es EU alapszerződési cikkek módosítását vonta maga után. Az AFET, a DEVE és a Költségvetési Bizottság adott véleményt erről a témáról, az INTA is adott véleményt, az AFET februárban, az INTA márciusban, és márciusban és áprilisban plenáris szavazás lesz a témáról. Azt is elmondom, hogy a DEVE a múlt évben szintén kifejezte azon kívánságát, hogy részt vegyen ebben a munkában, de én elutasítottam kérésüket válaszomban, és ennek megadtam okát is. A jogalap módosítása nem indokolja azt, hogy nekik társ bizottság státuszt nyújtsunk, mert technikai okokból változtatta meg a bizottság a jogalapot, és további módosítás már nem lehetséges a bizottság eredeti javaslatában. Másodszorban a az említett bizottság állításával ellentétben a finanszírozással kapcsolatos javaslat már nem fogadható el, és a pénzalapok reallokálása nem indokolja azt, hogy az említett szakbizottságnak a társbizottság státuszt megadjuk. Harmadsorban pedig, hogyha ezt a státuszt megadnánk a devének, a fejlesztési bizottságnak, akkor ennek nagyon sok gyakorlati következménye lenne, és ezt az egész anyagot, javaslatot csak nehézségekkel tudnánk továbbvinni. a mi válaszunkkal ma foglalkozni kell, hiszen az idő sürget bennünket. De úgy látom, hogy a legtöbb koordinátor nincs jelen a szocialistákon és a GUE-n kívül. Én azt javaslom, hogy a dokumentumaimat küldjük meg a koordinátoroknak, a mai ülést követően. Azért, hogy megkaphassam a válaszokat. És azért, hogy még ma elküldhessük a válaszunkat, ha csak nincsenek nagyon jelentős kifogások az általam javasolt döntése kapcsolatban. Helmut Schulz úr, aki az előadója ennek az anyagnak szeretne hozzászólni. Uh, Mr. Chairman, I want to thank you for the initiatives you have taken during the last... Nos, ami az utóbbi hónap intézkedéseit illeti, azt kell mondanom, hogy ezzel a jelentéssel egy különleges helyzetben manövereztük bele magunkat. Minden egyes kollégának elküldtem a jelenlegi helyzetfelmérést ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Egyrészt a jogi keretre vonatkozóan megkapták az információt tőlem, hogy az ütemezésre vonatkozóan, hogy egy trilóg keretében ezt a megközelítést alkalmazva kialakítsuk a véleményt a bizottsággal és a tanácssal, és egyfajta non-paper, egy munkadokumentum is létrejött már a tartalomra vonatkozóan, illetve a költségvetés számaival kapcsolatban erre a konkrét eszközre, finanszírozási eszközre vonatkozóan. Úgyhogy ebbe az irányba próbálunk elmozdulni, és hát szeretném kérni, hogy foglaljanak állást a szakbizottság tagjai, hiszen teljes jogkörrel a trilógban, a háromoldalú párbeszédben részt vesz a szakbizottságunk egyik tagja. Köszönöm, ezt a következő ülésünkön fogjuk megbeszélni, hiszen nagyon kevesen vagyunk ma itt, ezért azt gondolom, hogy nem lesz nagyon gyümölcsöző a mai vitánk. Kader Arif szeretne hozzászólni. Moi, président, Elnök úr, szeretnék megnyilatkozni az ön javaslatáról. Hallottam az előadó megjegyzéseit, ő egyetért az ön módszereivel. De miután a DEVE bizottsággal kapcsolatba léptem, és a Teve bizottságbeli koordinátorral beszéltünk arról, hogy milyen kérdéseket kellene itt figyelembe venni. A költségvetési határozatra vonatkozóan, vagyis hogy a felüldő országoknak mennyi pénzt szánunk, és az együttműködése mennyi pénzt szánunk, itt olyan országok is felmerülnek, amelyeknek nincsen szükségük erre a pénzre. Azt hiszem, hogy morális szempontból, hogyha a legszegényebb országoknak szánunk pénztámogatást, végül ennek a pénznek az lesz az eredménye, hogy a leggazdagabb országok fogják felhasználni politikailag. Én a fejlődés melletti kereskedelmi politika mellett vagyok. Éppen ezért jó lenne megemlíteni, egyébként ezt majd javasolni fogjuk az előadónak és az árnyék előadónak, azt fogom javasolni, hogy ez a kérdés szerepeljen a prioritások között. Vagyis a bizottság igenis nyilatkozzon meg erről az eszközről talán ma délelőtt erre nincs idő, de jó lenne, hogy csak, nem csak technikai szempontból vizsgálnánk meg ezt az eszközt. Tásnyi képviselő úr, a néppárt nevében. Elnök úr, a saját álláspontunkat szeretném elmondani. Egyetértünk az ön javaslatával és a raportőr javaslatával, tehát a támogatásunk az rendben van. Mindenképpen itt kell egy állásfoglalás, majd pedig a koordinátorok ülésén egy végleges döntés. Solc úr. Köszönöm, elnök úr. Egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. A, az eszköznek a tartalmáról kezdtük csak meg a tárgyalásokat, de a politikai szempontból tett megjegyzésekkel, amit Arif kollégámtól éppen hallottam, egyetértek. Miről van szó? Ellenőriznünk kell, és biztosítanunk kell, hogy a döntéshozatalban vegyünk részt annak kiküszöbölésére, hogy a fejlesztési eszköztől vonják el ezeket a támogatási eszközöket. Ugye három éves időkeretről beszélünk most, 2010 és 2013-ban gondolkodunk a következő időszakra vonatkozóan, és itt újra kell szervezni az eszköznek a teljes struktúráját. Ezek nyilván összefüggnek a külpolitikával, a külpolitikai területtel, de ezt az eszközt tehát a külpolitikai kontextusban kell megvizsgálnunk, és egy alapos vitát kell folytatnunk arról, hogy mi legyen a megközelítés. De szeretnék kitartani amellett, hogy kombinálni kell a politikai akaratot, szándékot, és azt gondolom, hogy a bizottság részéről érthető az a kívánalom, hogy lépjünk tovább, használjuk fel a jövőben is ezt az eszközt, mert elköteleztük magunkat, viszont az ütemezés nagy kihívást jelent, mégis meg kell tartanunk, be kell tartanunk ezt az ütemezést, mert a harmadik országok vonatkozásában és az unió szempontjából is hasznos ez az eszköz. Kadira. Elnök úr, szeretném elmondani, hogy készen állunk arra, hogy csatlakozzunk az ön javaslatához és az előadó javaslatához. Azért, hogy így haladjunk tovább e témában, az eszközt illetően, és szeretném még támogatni Ari úr előbbi hozzászólását. Úgy tűnik, hogy nincsen ellenvetés, tehát akkor a Kadir, Kader Ali által felvetett pontot úgy látom, hogy itt el tudunk indulni, azaz az ülésünket követően a javaslatomat azonnal eljuttatom az érintett, érintettek felé, amelyben megindoklom teljes körűen, hogy miért ragaszkodom a javaslatomhoz. Egyet tudnak ezzel érteni? Jó, rendben van. Now we move to point eight of our... Haladjunk tovább a rendünkkel. Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás, a nyolcas pont. Hagy mondjam el, bizonyára emlékeznek rá, hogy a parlament konzultációs szerepet kapott ebben a kérdésben, konzultációs eljárás keretében. Amikor egyértelmű vált, hogy a Lisszaboni szerződés életbe fog lépni, akkor a bizottság biztosított bennünket november 23-án, ugye múlt évben, a plenáris keretében, hogy a Lisszaboni szerződés a megfelelő jogalkotási keretet biztosítja a makrofinanciális, makropénzügyi támogatás nyújtására, és hogyha a keret megállapodás elfogadásra kerül, akkor az együtt döntési eljárás keretében fognak döntést hozni erről Ukrajna vonatkozásában. Ezért az ütemezést, illetően a következőt javaslom. Ugye egy, állás, egy jelentés tervezetről van szó, január 27-e lenne az első fontos ülés, szavazás 16-17-én márciusban, áprilisban kerül sor a plenárison a szavazásra az áprilisi ülésszak alatt. Vannak azonban problémák ezzel a javaslattal kapcsolatban. Én előkészítettem egy jelentéstervezetet ennek az ütemezésnek megfelelően. De nem küldtem még körbe ezt a tervezetet, hiszen közben változások történtek az elmúlt hónapokban. Formális szempontból tehát ezt a bizottságnak is módosítania kellett volna az omnibus közlemény értelmében. A közlemény elfogadását megelőzően mi már elküldtük a megjegyzéseinket a tartalommal kapcsolatban, és a többéves pénzügyi keret tekintetében történtek módosítások, ezek az egyes függelékben olvashatók, viszont a negyedik függelékben, mivel a korábbiban nem volt benne, ebbe most bele kellett foglalni az újításokat, a módosításokat. A parlament még nem kapta meg a változtatásokat, dokumentumokat, ezért ezt a tervezetet még nem is küldtem ki fordításra és ezért nem osztottam szét önök között sem, a tagok között. A makroszintű pénzügyi támogatás az általában nagyon sürgős támogatási eszköz, de most várjuk a világos választ a bizottságtól, hogy hogyan oldjuk fel ezt a mostani gúzsba kötött helyzetet, ezt az állapotot, és biztosítani tudjuk, hogy ez a pénzügyi támogatás elérjen a célországhoz. Papalopoulos urat szeretném felkérni arra, hogy állásfoglaljon, parancsoljon. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget kapunk a mai napon állásfoglalni, és köszönöm azt is, hogy napirendet űzte ezt a kérdést, hiszen valóban egy nagyon sürgés kérdésről van szó. Mi is így gondoljuk, és szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy kiemeljem a kiváló együttműködést, amelyről novemberben tettek önök is tanúbizonyságot, hiszen sikerült ezt a négy első javaslatot rögzítenünk amelyekről novemberben határoztunk. Ezt a fajta együttműködést fenn kell tartani a következő hónapok és évek tekintetében is. Ami a bizottság javaslatát illeti Ukrajna tekintetében a makroszintű támogatás. Hagy mondjam el, hogy a bizottság ezt a javaslatot október 29-én fogadta el, December 1 -e óta ugye új helyzet van, életbe lépett a Lisszaboni szerződés, és ez számunkra tulajdonképpen egyfajta ö, jogi eljárást jelent, hiszen a tartalmat tekintve nincs változás a jelentésre nézve, hiszen nyilván ugyanaz a helyzet, Ukrajnának szüksége van erre a pénzre. To our proposal. I think on substance this is important. Uh, uh, Most már hallanak? Úgyhogy kitartunk az eredeti javaslatunk mellett, hiszen nagy változás ról nem beszélhetünk, egyformán gondolkodunk. Ami a jogi kérdéseket illeti, ugye az új szerződés új nyelvezetére, a liszabonizációra gondolok, mit jelent ez konkrétumokban. Ukrajna a több éves pénzügyi keret értelmében és az omnibus közlemény értelmében részesévé válik a finanszírozásnak, ami pedig a szükséges változások típusára vonatkozik a közlemény értelmében. Itt valóban volt egy hiba, és ezt a négyes függelékben láthatták, itt késlekedésről van szó, ezt pedig a négyes függelékből az egyes függelékbe fogjuk áthelyezni. Tehát, amint a döntés megszületik a bizottság részéről, azonnal végre kell azt hajtani. És erről örömmel számolhatok be. Arról is beszámolhatok, hogy a jogi alap a, az átértelmezett, újra fogalmazott, tehát Lisszabonizáció utáni cikk értelmében a 202-es lesz. A 202-es cikk lesz. És ennek értelmében mindenképpen szeretnénk önökkel együttműködni, és az ütemtervet is tartani. éppen ezért jó lenne, hogyha minél hamarabb el tudnák fogadni ezeket a javaslatokat. Uh, Köszönöm szépen, ez remek hír. Hol a problémát tisztáztuk, és uh, szét fogom osztani, mivel én vagyok az előadó, a tervezetemet az ülést követően. Itt... From the committee members, uh, Mr. Winkler from the PP. E. Uh. Thank you, thank you, chairman, Köszönöm szépen az EPP nevében, hadd mondjam azt, nagyon röviden, hogy ami az interbizottságban lévő frakciónkat illeti, nos frakció tagjainkat, mi támogatjuk ezt a menetrendet, támogatjuk a javaslatokat, amelyeket az előadásban is jelzett, és köszönöm egyben az eljárásra vonatkozó tájékoztatást amit a bizottságtól kaptunk. Szerintem nagyon rövid politikai nyilatkozatra is szükség van, de hát biztos vagyok abban, hogy az interbizottság bizottság minden tagja támogatja a kérdés mielőbbi sürgős megoldását, hiszen ez alapvetően azt jelenti, hogy támogatjuk Ukrajnát a demokratizálódás útján. Köszönöm szépen. Any other representative of the other political groups, uh, the point is whether you agree on the timetable that I have proposed to the committee. Elfogadható az az időzítés, amelyről beszéltem a szakbizottságnak? Időközben megadom a szót az ALDE képviselőjének. Hát én kazak, szeretnék kommentálni ezt a kérdést. Öné a szó. Oui, monsieur le président, euh... Euh, Köszönöm szépen, elnök úr! Ehhez a kérdéshez szeretnék hozzászólni, amelyet ön is felvetett. Illetve a bizottság javaslatával kapcsolatos problémákhoz szeretnék hozzászólni. Mint hogy ehhez szerettem volna hozzászólni, mint hogy azonban hallottam a bizottság, az Európai Bizottság hozzászólását, elállok a hozzászólásomtól magam. Látom, hogy a bizottság jó szándék vezérli a bizottság munkáját, de a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után jelentkező új kihívások és lehetőségek tekintetében. Ezen új eljárás természetesen ezen jelentés vitája során is érvényesülni fog. De volna még egy kérdésem a bizottság képviselőjéhez. November 23-án a plenáris ülésen a bizottság azt ígérte nekünk, hogy ezt a normális jogalkotói eljárást fogja alkalmazni a makrofinansz, makropénzügyi támogatás egyes eseteire. Egész addig, amíg egy keret megállapozást nem fognak elfogadni, Kérdezem, hogy a makroszintű pénzügyi támogatások tekintetében létrejöttem a keretmegállapodás, illetve ha nem jött létre, akkor hogyan látja a bizottság, mikor jöhet létre? Ez tehát a kérdésem a bizottsághoz. Illetve azt is kérdezem, hogy a keret, hogy egy keret rendelet tervezett előkészítenek-e, vagy sem. Köszönöm, elnök úr. Nos, ez egy projekt. Ám ma még nem tudjuk megerősíteni, hogy elfogadásra került volna, a bizottság ezt még nem fogadta el, tehát jelenleg nem tudunk semmi részletesebb információt adni ezzel kapcsolatban, de amint az új bizottság elfoglalja helyét, tovább léphetünk. Igen, az elfogadható érv, van-e másnak is észrevételem? Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a felszólaló. Egy rövid kérdésem van a bizottsághoz. Az ukrajnai választásokat nem említették. Mire számítanak? Megváltozik majd a keretben valami az ukrajnai választások következtében? Bizottság, van-e bármilyen észrevétele a bizottságnak e kérdéssel kapcsolatban? A ukrán választások kapcsán. Köszönöm szépen, elnök úr! Teljesen világos. Közelegnek az ukrán választások, és világos, hogy a választások előtt nem lépünk előre. Az ukrán félhez eljuttattuk már a feltételeinket, de ugyanakkor a választások lezajlása előtt nem tudunk tovább lépni, meg kell várnunk a választások eredményét, mielőtt tovább léphetnénk. Ám mind a választások eredménye, mint pedig az itt lefolytatott vita figyelembe vendő, és így a tavasszal lefolytathatjuk a következő vitát. A jelentés tervezetet mindenki hamarosan megkapja, és következő vitánkon meg fogjuk ezt vitatni. Tovább lépünk a 9-es pont taglalására. A GSP Plus rendszer és Sri Lanka. Ebben néhány héttel ezelőtt állapodtunk meg, és több vendégünk is van, és több felszólalunk is van. Annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon szigorúan kezeljük az időt. Maximum 70 percünk van. Most pedig megadom. Felszólalóknak a szót, a kék felszólalónak 10-10 percre. De a 10 perc lejártával kénytelen, kelletlen ki kell majd kapcsolnom a mikrofont, és utána a többi résztvevőnek 5 percet adok meg. Ő, ő, néhány észrevételt szeretnék tenni. A közösség a fejlődő országoknak kereskedelmi támogatást, illetve kereskedelmi preferenciákat nyújt a GSP rendszer keretén belül 1971 óta. A fenntartható fejlődés és a jó kormányzást figyelembe vevő GSP Plus további vám kedvezményeket biztosít a további kedvezményekkel, illetve akár a teljes importvámok megszüntetésével, így támogatandó a fejlődő országokat azért, hogy a fenntarthatósági fejlődési célokat, illetve a jó kormányzás céljait érvényre juttassák. A kérvényező országoknak sok feltételnek meg kell felelniük, többek között ratifikálniuk kellett, és alkalmazniuk kellett a harmadik mellékletben foglaltakat megfelelő jogalkotói intézkedésekben kell testet öltenie céloknak, és a végrehajtást megfelelően ellenőrizni is kell. És természetesen a vulnerable country a sérülékeny ország kategóriájának is meg kell felelni. A GSP Plus ugyanakkor nem nyújtható akkor, hogyha nemzeti jogszabályok nem veszik figyelembe a nemzetközi elvárásokat, illetve nem alkalmazzák helyesen ezeket. Sri Lanka 2005 óta kedvezményezettje a GSP Plusnak. A bizottság a rendelkezésére álló információk alapján úgy döntött, hogy bizonyos emberi jogi megállapodások alkalmazását e, és érvényesülését megvizsgálja. A bizottság elvégezte a vizsgálatát, és október 19, 19-én adott ki beszámolót ezzel kapcsolatban. A bizottság ellenzésében arra jutott, hogy a nemzeti jogszabályok a civil és a politikai jogok nemzetközi megállapodása tekintetében, illetve a gyermekek jogára vonatkozó és a kínzás tilalmára vonatkozó nemzetközi jogszabályokat és egyezményeket a a jog nem alkalmazza kellőképpen. 2009 December 15-én a bizottság kialakította a béli álláspontját, hogy februárral megszünteti a kiegészítő kereskedelmi kedvezményeket Sri Lankának. Hogyha tehát ezt a bizottsági javaslatot a tanács elfogadja, akkor hat hónappal a visszavonás után lép érvénybe ez a szabályozás. Figyelembe véve, hogy a GSP szabályt együtt döntésben fogjuk elfogadni, ezért az Európai Parlamentet különösen érint és érdekli az a döntés, amelyben a GSP plusz kedvezményeit megvonhatjuk átmenetileg. Ezért tehát úgy döntöttünk, hogy a GSP plusz rendszer és Sri Lanka viszonyára kérdezünk rá ebben a mai bizottság ülésben, a Sri Lankai nagykövet asszony részvételével. Nagyon nagy öm, megtiszteltetés számunkra, hogy nagy tudású, nagy tapasztalatú felszólalók vannak jelen a sirilampaikai nagyköveten túl. Ezért tehát Arias színét üdvözlöm, a nagykövet asszonyt, nagykövet urat, aztán Huhajzinen urat, a Nemzetközi Szolidaritás Nemzetközi Koordinátorát, Ezután pedig Gray úr eh, kap szót, és rossz úr aki a Reporters Without Borders, a riporterek határok nélkül szervezet képviselője. Meg is kezdjük a felszólalások sorát. Köszönöm szépen nagykövet úr, hogy eljött közénk, és meg is adom önnek a szót, hogy 8-10 percben parancsoljon. Mr. Chairman and members of the committee. Elnök úr. Sri Lanka welcomes this opportunity to be, to be heard on this important issue. Elnök úr, igen, tisztelt bizottsági tagok, örülünk, hogy meghallgatják Sri Lanka hangját. Turbulens időszak mögött állunk, komoly terrorista támadás tám veszélyeztette a Sri Lankai államot. 2008. októberében pedig az Európai Bizottság úgy döntött, hogy vizsgálatot hajt végre, és ekkor a sri lankai hatóság azt mondta, hogy nem vesz részt ebben az eljárásban szükségtelennek tartottuk, hiszen rengeteg módon konstruktívan veszünk részt az európai intézmények és Sri Lanka közötti együttműködésben, valamint az ENSZ-szel is szorosan együttműködünk. Tisztában voltunk vele, hogy vannak olyan GSP plusz kedvezményezettek, akiket hasonló nyomozásnak nem tettek ki, és a megfelelő ENSZ testületek ugyanakkor elítélő nyilatkozatokat tettek ezen országok ellen, Sri Lanka ellen nem. a vádolták meg Sri Lankát, hogy az EK által előírt elvárásoknak nem felel meg. Nos, ez nem állja meg a helyet. Sri Lanka felelősség teljesen és lelkiismeretesen vett részt az együttműködésben, és ezt a bizottság jelentés is kihangsúlyozza. Sri Lanka úgy gondolja, hogy egy objektív van, ezen intézkedések elismerésre kerültek volna. Az Európai Unió intézményei, minthogyha nem vették volna figyelembe, hogy hallatlan nyomás nehezedett a sri lankai államra, a vizsgálat lefolytatása során, és utána a helyzet jelentősen javult, különösen a tamil tigrisek 2009-es végleges legyőzése után. A vizsgálat publikálása után a Sri Lanka átfogó választ adott. Sri Lanka válaszaiban többek között kijelentítette, hogy az küszöbértékek és az, é- és az értékeket diszkriminatív módon vették figyelembe, hiszen más GSP plusz kedvezményezett országok a megfelelő záradékok alkalmazása tekintetében más elbírálás alá estek. Ezen felül pedig nagyon gyorsan javul a helyzet Sri Lankában, különösen azon aggályos területeken, amelyeket felvetettek, és ezért a tanácsi következtetések és a parlament állásfoglalása megfelelő lakmusztesztjét adta annak, hogy milyen módon fejlődik a helyzet Sri Lankában. 284 ezer volt a menekültek száma, ma már csak 80 ezer a száma nyitott táborokká váltak az IDP Welfare village 68 jóléti szerv végzi munkáját, és a médiumok is meglátogatják a, te helyzet, a területeket. A volt harcosokat rehabilitációra utalják, a gyermekkatonákat is mind rehabilitálják. 2008. december óta még egyszer megismétlem, 2008. december óta csak egyetlen egy gyermekre került besorolásra. Erről az UNICEF beszél. A bizottság által felsorolt emberi jogi sértések rég múltra tekintenek vissza, és a, ezek mind a konfliktus utolsó fázisában történtek, azóta sem gyilkosságokról, sem eltűnésekről nem jöttek létre jelentések. Csökkent tehát ezen visszaélések száma. 2009-ben összesen három ilyen esetről számoltak be, 2007-ben 163-ról és 2008-ban 120-ról és persze én is úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen eset eh, egyel több a kelleténél, de látni kell ezt a csökkenő tendenciát. A, a riporterek határok nélkül 2009 eh, második felében egyetlen egy elrabolt újságíróról számoltak be, ezen felül pedig eh, nagy erőfeszítéssel látott hozzá a kormány, hogy megvizsgálja az ilyen eseteket, és a megfelelő tárgyalásokat lefolytassa. Vonatkozik ez például Dizigamám úr szabadlábra bocsátása is. Jelentős előrelépéseket értünk el, például a tamilok bevonásában a tamil pártok mind részt vesznek az elnökválasztás folyamatában, fi- nem veszek figyelembe például a tamil szolidaritás eh, hangját, hogy bolykottálják a, a választásokat. A sri lankai tamilok eh, egészen másként látják a saját szerepüket, mint ahogyan a diaspórában élő tamilok eh, próbálják a sri lankai tamilok helyzetét beállítani. Ezért tehát úgy gondolom, hogy eljött annak a pszichológiai pillanata, hogy az Európai Bizottság átgondolja a GSP Plus felszüntet meg felfüggesztéséről szóló határozatát. Mi több, arra van a szükség, hogy az LK figyelembe vegye a jelentős változásokat, amelyek történtek Sri Lankában, és meggondolja, hogy milyen negatív kihatással lenne a helyzetre, hogyha kivonnák Sri Lankát a GSP Plus hatája alól. Ezért tehát aggályosnak tartjuk, hogy a bizottság arra tesz javaslatot a tanácsnak, hogy szüntesse meg a GSP plusz kedvezményt. Mindez akkor történt, amikor elkezdődött az elnökválasztás Sri Lankában, és ebből öm, szerencsétlen áthallások működhettek. Sri Lanka nagyra értékeli hosszú távú kapcsolatait az EU-val, és tovább szeretné folytatni méreható kapcsolatait az európai intézményekkel, úgy azonban, hogy a Sri Lankai nemzeti érdekek nem sérülnek. Sri Lanka arra vár, hogy az EU is ugyanígy eh, lépjen fel. Nem lehet a céltáblákat mozgó célre alakítani, és nem lehet irreális célokat kitűzni. Hogyha 27 EU állam elfogadja az Európai Bizottság javaslatát, akkor ez a sri lankai emberek életét fogja negatívan befolyásolni a Sri Lanka történetének fontos pillanatában. A női munkavállalók kerülnek nagyon nehéz helyzetbe a textiliparban, de más területeken is, a porcelániparban, a kerékpár, a dohányiparban, vagy a halászatban. Az EU-tól mindig azt halljuk, hogy segíteni akarnak, de a konfliktus áldozatai, akiket még a cunami is szó szerint elsöpört korábban, volnának az áldozatai ennek a felfüggesztésnek. A sri lankai emberek ellenállóak. Három évtizedig tartott a terrorista konfliktus, de túléltük ezt. Sri Lanka bizakodó. Ám és biztos, hogyha ezen nehéz helyzetbe kerülünk, ezt is megoldjuk, de tisztességes volna-e, hogy a mi vállainkra helyezzék ezt a nagy terhet? Ez az a kérdés, amelyet az Európai Parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak meg kell válaszolnia. Sri Lanka úgy gondolja, hogy a GSP plusz kereskedelmi kedvezménye megvonása nem mechanikai folyamat, hanem a megfelelő politikai és szocioökonomiai helyzetet is figyelembe kell venni a vizsgálat időpontjában. Az Egyesült Államok nagy megértéssel mutatkozik a sri lankai helyzet iránt, és az Európai Unió sok GSP plusz kedvezményetett országok irányában pozitívan viszonyul, ezért nagyon nehéz megérteni, hogy miért nem viszonyul Sri Lanka irányába is ilyen pozitív megközelítéssel. Sri Lanka, Sri Lanka reméli, hogy az Európai Unió tagállamai meggondolják még magukat, hiszen saját történelmük során nem egyszer maguk is ilyen nehéz helyzetben voltak, és tisztában vannak vele, hogy milyen nehéz demokratikus alapon fellépni a terrorizmus ellen. Ezért tehát fenti körülmények okán arra kérem a tagokat, a bizottsági tagokat, akik a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után sokkal nagyobb felelősséget vállalnak az EU kereskedelmi politikájáért, hogy megfelelő komolysággal vegyék szemügyre ezt a kérdést. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, bizottsági tagok. Köszönöm szépen. És köszönöm azt is, hogy betartotta a rendelkezésére álló időt, és most megadom a szót a második felszólalónak, Szenen úrnak, aki a Tamil Szolidaritás nemzetközi koordinátora. Ten minutes at the most. Thank you, Chairman, the members of the committee and the members of parliament. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Sri Lankában a jelenlegi helyzetet csak modern holokauszként tudom leírni. A legszörnyebb gyilkosságok népírtás. Néhány példát mondanék. Az ENSZ becsült adatai szerint a jelenlegi kor, kormány 7000 civilt ölt meg az elmúlt néhány hónapban, több mint tízezer sérült van. Több százezrek vannak még mindig táborokban. A világ egyik legrosszabb helyzete ez. A független újságírók fogvatartó táborokba korlátozott mértékben nem mehetnek csak be akkor a kormány, amikor engedélyt ad, akkor is katonai kísérettel léphetnek csak be. A hat hónap után elbocsájtottak testükben aknadarabokat találnak. A silankai emberek Jeff Knighthoz hasonlóan nekem is volt szerencsém velük beszélgetni. Az emberek úgy érzik, hogy nem tudnak egyetlen látogatót sem fogadni, független újságírókat egyáltalán nem. A katonai őrizetben lévő táborokból az emberek nem tudnak szabadon még szörnyű tapasztalataikról sem beszélni. A táborokhoz hasonlóan először tranzit táborokba helyezik át őket, amelyeket szintén szigorúan felügyeli a hadsereg, és különleges igazolványokat adnak ki, hogy megkülönböztessék őket a lakosság többi részétől. Úgynevezett nyitott börtönök ezek. Nemzetközi krízis csoportok, a volt külkapcsolatok EU biztosa Christoph Petten egy átfogó jelentést írt a kormány eljárásairól és a lehetséges rehabilitációs programról. Több mint 13 ezer fiatal tartanak különleges táborban. Az okokat a kormány nem tárja fel, semmiféle feljegyzés sincsen, nincsenek nevek az ott fogva tartottakról. A technológiai miniszter londoni látogatása során nyíltan bevallotta, hogy nyolc évesen, megismétlem, nyolc évesen és már be viszik a gyerekeket a ráborok, táborokba. A, egy videóklip szerint bántalmazzák brutális módon az ott bebörtönzeteket. A videókon látható, hogy nőket megölt, megölnek, mezítelenre vetköztetnek, és testüket szanaszét szórják. A jelentések folyamatosan erőszakról, nők elleni erőszakokról is beszámolnak. Az, országon rutin, az országban rutinszerűen tiporja a rendőrség a jogokat lábbal. Az erőszakos támadások fizikai és átvitt értelemben is az ellenzék ellen gyakori. Az újságírókat 20 év, egy újságírót két cikk megírása miatt 20 évre ítélték ilyen átnevelő táborba a kormány brutalitásáról is számoltak be újságírók, az egyiket a kormány erői meg is gyilkolták. Ez sajnos nagyon valós veszély a kormány minden ellenző, ellenzője számára. Nagyon örülök annak, hogy én eljöhettem erre a bizottsági meghallgatásra, de csak azért tehettem meg, mert eh, számüzetésben élek. Sri Lankából nem tudtak eljönni kormány ellenzői, mert féltik biztonságokat. Az országban élő kisebbségek is jelezték, hogy a jelenlegi választási kampány a legerőszakosabb. Az, aktiv, az ellenzéki aktivistákat lelövik. A szolidaritás egyében bolykotra szólították fel az országban élőket, de be kell lássuk, hogy nem lehet még a, az ellenzék jelöltjeivel sem igazi alternatívát találni az ország számára. Jobb helyzetet lehet a szegények számára azonban eh, teremteni. A silankai jelentések alapján az is látható, hogy a jelenlegi kormány hogyan él vissza hatalmával az újraválasztás érdekében. Talán mondhatják néhányan, hogy a silankai kormány a terrorizmus ellen fellép. Másokkal együtt én magam is ellenezzük a terrorizmust. Nem, tud, nem értünk egyet az ottani terrorista csoportokkal, elítéljük demokrácia ellenes lépéseiket. De semmi sem hasonlítható a sri lankai állam terrorizmusához. Ne feledjük el, hogy mi vezetett oda, hogy a kisebbség most harcosan kíván fellépni. A Kína, Irán, Pakisztán támogatások is nagyban hozzájárultak, de támogatásokkal beérkező fegyverek több százezer embert, ember halálát okozzák. Ha nem a silankai kormánynak nem szabad támogatást adni, mert továbbra is lábbal tiporja az emberi jogokat és demokratikus jogokat. Az ország velejéi korrupt. Ezért mondjuk azt, hogy a, a plusz hármas tervet, illetve támogatást vissza kell vonni az országtól. Az emberi jog visszaélése terén Sri Lanka élen jár a világban. Az emberi jogokat a régióban, persze másutt is láb, ö, megsérték. A cunamit követően a támogatások például nem az áldozaták, áldozatokhoz jutottak. Voltak olyan munkavállalók, akik például textiliparban élők, akik elveszítették teljesen munkahelyüket, munkájukat. A cunami követően a támogatások ellenére még mindig nem kaptak semmi, semmilyen eh, segítséget. A kormány átköltöztette őket. A támogatások az országba érkező pénz és az adókedvezmények ellenére nincs fel előrelépés. A jelenlegi elnök és családja, barátaik talán a legnagyobb mértékben támadják az emberek, a nép demokratikus jogát. Az ura, a kormányon lévő miniszterelnök családja a leggazdagabb az országban. Ők használják fel a támogatásokat a GSP plusz visszavonásával egyértelműen jelezték, jeleznék szándékokat a silankai kormánynak, de lehet, hogy már túl késő. Minden támogatást, minden segítséget bolykottálni kell. Nem pusztán a a kisebbségek, de mindenki más és vallási hovatartozástól függetlenül elégedetlen. A silankai kormány folytatja továbbra is a következő választásoktól függ, függetlenül a, az emberi jogok megsértését, háborús bűnöket követnek el a demokratikus jogok, az önmeghatározás továbbra is tagadott és tiltott. Ha az önök szakbizottsága végig gondolja döntését, és azokra az emberekre gondol, akik arra a nagyszámú emberre, akik fogvatartó táborokban élnek, akkor biztos, hogy meghallják szavaimat. Szörnyű, Szörnyű, ahogy a kormány saját népével bánik, és remélem a bizottság nagyon alaposan mérlegeli döntését. Köszönöm szépen! Most pedig két hozzászólót hallgatunk meg. A bizottságnak született egy kezdeményezése, ez az egyik téma, nem tudom, hogy a bizottság kíván-e kommentárokat fűzni ehhez a munka jelenlegi stádiumában, és kíván-e részt venni a meghallgatásban. Néhány rövid megjegyzést várunk a bizottságtól. A vita tárgyában köszönöm. A bizottság az önök szolgálatára áll, a vitában, hogyha most kívánják, hogy hozzászóljunk, nagyon szívesen megtesszük. Ha inkább azt szeretnék, hogy ha megvárnánk a többi hozzászólót, és akkor átfogóban tudnánk reagálni az elhangzottakra, akkor azt is szívesen megtesszük, ez öntől függ. Akkor folytatjuk a vitát és ahogy az előző szakbizottsági vitákban megállapodtunk, külső felszólalóknak adjuk meg a szót, akik nem szónokok lesznek, hanem vitapartnerek. Most adom meg nekik a szót 5 percre. Gré úr, egy brit konzorcium kiskereskedelmi konzorcium igazgatója. Köszönöm a meghívást. A brit kiskereskedelmi konzorcium igen fontos piaci részesedéssel bír 80%-kal, és Sri Lankával kapcsolataink vannak. Főként erre a kereskedelemre irányulnak a megjegyzéseim. Miért vásárolunk Sri Lankától? Ez az egyik témám, a másik pedig a GSP plusz kérdése. Az ipari zsargon szerint most Sri Lanka már nem gyapott termelő csupán, hanem átalakult a termelése, vertikálisan integrálódott a termelése. A modell a következő legyen zöld és etikus beszállító. Az elmúlt tíz évben a fogyasztók azt kérik, hogy a textil termékeket a legmagasabb szociális és környezetvédelmi standardok szerint állítsák elő. Sri Lanka Ázsiában az egyik legtisztább termelő előállító. A fenntarthatóságra összpontosít, és ez új piaci részesedést nyújtott az ország számára az értékláncban fontos szerepe van, és ez megkülönbözteti a többi alacsony költségen termelőtől és szállítótól. Ennek megvan az ára, ami a silankai textilipart illeti, mert azzal, hogy a fenntarthatóságra összpontosít, a költség alap jelentősen emelkedett. A marsok a silankai textiltermelő számára egyre vékonyabbak. A szociális és környezetvédelmi aggodalmak máshogy is jelen vannak, csak sok helyen nem hajlandóak ezért fizetni. Viszont Sri Lankában nagyon sok ipari export tör úgy gondolja, hogy mivel Sri Lanka a zöld menetrendre összpontosít, ezért eljön majd a pillanat, amikor már nem is lehet eh, onnan exportálni. De számunkra viszont egyéb szempontok miatt eh, vonzó hely. Nézzük meg a kereslet kínálat láncolatot. Két szemszögből kell ezt megfontolnunk a hatások miatt. Egyrészt a mainstream beszállító és a vertikálisan integrált beszállító. Az elsőt alkalmazzák a kiskereskedők legnagyobb mértékben, különböző termelési szereplők és közvetítők vannak, és végül késztermék születik. Ez opportunista forrás stratégia, mert alvállalkozásba adják a termelés egy részét például Ázsiában, és ott a legjobb terméket és a legjobb árat keresik a felvásárlók. Az ár nagyon fontos, és ennek kihatása van a GSP pluszra. Az ár fontos, ott vannak még az etikai kérdések, a termelése fordított idő, a szükséges készpénz mennyiség, de az ár a legfontosabb ösztönző. Ami az ellátási láncot illeti, 77%-a a ruha termék szállításoknak Európai és Silanga között. Itt meg kell említeni Indiát, Indonéziát, Bangladest is, ezen kereskedelem belül. Van egy másik modell, a vertikálisan integrálódott modell, amiről már szóltam. Ez is fontos része a sílankai kínálatnak. A GSP plusznak itt viszont nem ugyanez lenne a hatása. Nagy befektetések történtek a lankai gazdaságba, és ezek a befektetők a tulajdonosok, a gyártulajdonosok, és a GSP plusz megvonása pénzügyileg problémákat okoz, de a az, hogy Sri Lankában a fenntarthatóságra és a zöld szempontokra összpontosítanak, ennek igen nagy a jelentősége hatása. Ami a sri lankai textilgyártókat illeti, nagyon sok ügyfelem fordul ebbe az irányba, másrészt pedig vannak olyan vásárlók vagy fogyasztók, akik nem hajlandók plusz fizetni azért, mert zöld a termelés. Azután ott van az európai és az amerikai protekcionizmus, ez is veszélyt jelent. A GSP plusz megadása Sri Lanka számára ez az én jövőbeli életemben nagyon fontos lenne, és ha nem, ez viszont nagy nyomást gyakorolna rám. Átadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm, hogy eljött és részt vesz ebben a vitában. Jó napot kívánok, elnök úr! Nagyon érdekes a sri lankai vita, és általában a kapcsolatok, a segélyek, támogatás, fejlődés és a jó kormányzás demokrácia között. Amikor a bizottság, Európai Bizottság elkezdte a vizsgálatot, akkor jelentést adtunk be. Egy évvel ezelőtt drámai volt a helyzet. Sok emberrablás volt, gyilkosság, fogvatartás, cenzúra, és itt mindenki érintve volt, emberi jogi harcosok azok, akik bírálták a kormányt. A kormány uralta a helyzetet, és hát mondhatjuk, hogy háború folyt. A számok csökkentek, jobb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt, de a kormány még nem kötelezte el magát igazán, és nem tett eleget az összes ígéretének a vizsgálatot követően. Ez a vizsgálat nagyon fontos volt két okból. Egy, végül is bebizonyosodott, hogy a srilankai emberi jogi harcosok és újságírók jogos állításokkal álltak elő, és beigazolódott, hogy a nemzetközi egyezményeknek nem tesz eleget Sri Lanka, valamint nyomást gyakorolt Silankára. Már az a tény, hogy a nagykövet itt van ma, és kifejti kormánya álláspontját, éppen ezt akartuk elérni. Vagyis az, hogy szabad legyen a sajtó, szólásszabadság legyen, az alapvető szabadságjogokat tartsák minél hamarabb tiszteletben, főként figyelembe véve azt, hogy két hét múlva választások lesznek ott. az elmúlt hónapokban sajnos a sajtószabadságot is sokszor megsértették. A nagykövet azt mondta, hogy a weboldalunkon csak egy eset szerepel. Elmondhatom, hogy ez nem azért nem történik, ez a jogsértés, mert nincs a weboldalunkon. Tegnap, éppen tegnap a BBC egy helyi újságíró nőjét megverték néhány olyanok, akik egy minisztert támogatnak, és ez mind a választási kampány keretében történt. Tegnap pedig a biztonsági erők az egyik vezető irodáját megrohanták. Egy olyan szeméről van szó, aki nyomozó jellegű cikkeket közöl, és ennek az újságnak a szerkesztőjét meg is ölték egy évvel ezelőtt. Ennek ellenére a nyomozás még mindig nem kezdődött meg késlekedik ezzel a kormány. Sok akadálya van a nyomozásnak, és az új főszerkesztő halálos fenyegetéseket kapott néhány héttel ezelőtt, és ugyan azt az eszközt alkalmazzák, ugyanúgy közvetítik ezeket a halálos fenyegetéseket, mint ahogy az előző szerkesztő esetében volt elméletileg háború utáni forgatókönyvet élünk meg, de sajnos nagyon sok jele van annak, hogy a kormány még nem fejezte be a háborút. Az újságírók miért nem mehetnek a tamil térségekbe, az IDP táborokat miért nem kereshetik fel, és független vizsgálat miért nem történhet ott, ahol háború volt? A külföldi újságíróknak miért kell még mindig várniuk a vízumokra, azért, hogy a választásokról tudósíthassanak. Miért folyik annyi propaganda a jelenlegi elnök mellett, és az elnök kihívója miért nem szólhat az állami médiumokban? A helyi újságírók miért nem mernek megnyilatkozni, hiszen félnek a megtorlástól? Választ ezekre a kérdésekre még mindig nem kaptam. Több ezer embert szabadon bocsátottak, akik fogoly táborokban voltak, de ez teljesen normális dolog volt, hiszen ők túszok voltak. De hát miért kell a túszokat fogolytáborokba küldeni? Mégis a fenyegetés ellenére sok mindent megtudtunk, az emberek sok mindent elmondtak, ezért fontos ez a vizsgálat, és az is nagyon jó, hogy a parlament komolyan veszi ezt a kérdést. Meg kell kérnünk a kormányt arra, hogy a megállapodásokat, egyezményeket vál, váltsa valóra. A nagykövet mondta, hogy sok országban sokkal rosszabb a helyzet, de ez nem mentség. A jelenlegi kormány kötelessége, hogy a az egyezményeket végrehajtsa és tartsa tiszteletbe az összes alapvető szabadságjogot. Bizony aggasztó jelek érkeznek az elnök a háború után miért ment Burmába? Első nemzetközi látogatása Burma, Burmában volt, azért, hogy a tábornokoknak köszönetet mondjon a támogatásért. És ez azt jelenti, hogy a terrorista harc helyén való. Fontos, ennek a vizsgálatnak a folytatása. És hogyha a kormány nem váltja valóra az egyezményt, akkor a kormány lesz felelős azért, hogy a GSP plusz nem kapja meg az ország. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig folytatjuk a vitát. A szakbizottság tagjai szólhatnak hozzá. Egy kis megjegyzést tennék. Muscardini asszony, lenökünk megkért arra, hogy közvetítsem az álláspontját. Kiosztottam az írásbeli álláspontját. El kell azért mondjam, hogy ő ellene van annak, hogy a GSP plusz státuszt megvonják Sri Lankától, mert úgy gondolja, hogy a helyzet most már a vizsgálat óta változott. Állam Dézérnek adom meg először a szót a szocialista frakciótól. Köszönöm, elnök úr. Elnök, szeretném megkérni, hogy nagyon rövid legyen, mert nagyon kevés az időnk, összesen 70 perc van erre a megbeszélésre, és mások is szeretnének hozzászólni, majd pedig a vendégek is. Kérem, hogy minél rövidebben beszéljenek. Természetesen, elnök úr, négy megjegyzésem van. Először, ahogy hallottuk, az összes nemzetközi jelentés, nemzetközi intézmények, civil szervezetek jelentései azt mutatják, hogy még ha a háború alatt történtek is a legszörnyűbb atrocitások, a különböző nemzetközi egyezményeket nem tartják be továbbra sem, például a kínzás ellenes egyezmény, emberi jogok egyezményei, és ez nem fogadható el. A gerilla elleni harc egy dolog, de az, hogy minden oldalról elnyomják a civil lakosságot, ez már más dolog. A terrorizmus elleni harc jegyében nem lehet indokoltnak látni, azokat a cselekedeteket, amelyeket a tamil lakosság ellen követnek el, vagy a tanúk ellen, az újságírók ellen, akik csak az igazságot szeretnék megmondani, és ki akarják vizsgálni azokat a cselekményeket, amelyeket elkövettek a fogolytáborokba, ahova nagyon ritkán lehet bejutni. Harmasorra pedig a rezsimnek megvan a saját felelőssége. A Védelmi Minisztérium személyesen megfenyegetett újságírókat maga a köztársasági elnök is. Az EU nem gondolhatja azt, hogy ezek csak kisebb kilengések, mert tudjuk, hogy hogyan lép fel a hadsereg és a hivatalos hatóságok. Továbbá az EU nem tudja támogatni a sílankai hatóságokat. A dialógus folytatódik, mint most is természetesen, de az SPG plusz, ez olyan politika, amelyhez különböző kötelezettségek is fűződnek. És megdöbbenten hallottam, amikor Alisdager úr azt mondta, hogy Sri Lanka a fenntartható fejlődés paradicsoma. Egy nagy európai mondott ezzel kapcsolatosan valamit. A háború első áldozata az igazság, mondta az ön egyik honfitársa. Mindenképpen a tamil lakosság elleni harcot le kell állítani, politikai és egyéb jogokat be kell tartani, és Sri Lankának eleget kell tennie a különböző nemzetközi kötelezettségeinek a kínzás leállítása, az emberi szabadságjogok, sajtószabadság tartása, és ez a feltétele a humanitárius és egyéb segítségnek, valamint a GSP plusz odaítélésének is. Elnök, kevés az időnk. Két percet tudok adni mindenkinek. Most pedig megadom a szót Ján Zaradilnak az ECR részéről. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a nagykövet úrnak és minden előadónak, aki komplex képet adtak erről a nagyon nehéz helyzetről. Nem mondom, hogy tökéletes, messze nem az, de még Brossel úr is, aki rendkívül kritikus volt felszólalásában, még ő is azt mondta, hogy ha összehasonlítjuk azzal, hogy milyen volt egy évvel ezelőtt, akkor most határozottan jobb a helyzet. Én úgy gondolom, hogy ha egy helyzet javul, és úgy érzem, hogy most erről van szó, lassan, de fokozatosan javul, akkor nem szabad olyan intézkedéseket hoznunk, amely rontana a helyzeten. Hiszen ezzel több kárt okoznánk, mint előnyt. Természetesen bizonyos körülmények között jogunk van kereskedelmi eszközöket alkalmazni politikai intézkedések vagy lépések eszközeként, de most nem hiszem, hogy ezt kellene tennünk, meg kellene kétszer gondolnunk ezt. Figyelembe kellene vegyük azt, hogy milyen hatása lenne egy ilyen intézkedésnek a foglalkoztatásra, társadalmi, szociális helyzetre Sri Lankán. Legyünk nagyon óvatosak és talán egy kicsit türelmesebbek. Köszönöm, elnök úr, hogy megemlítette alelnöke Muscardini asszony jelentését. Meg kell, hogy mondjam, hogy jelentős mértékben osztom véleményét, érveit az igen bonyolult GSP plusz visszavonással kapcsolatban. Meg kell, hogy mondjam, hogy eh, habozom és nem tudom, hogy érdemese visszavonni ezt, hiszen több kárt okozunk vele, mint eh, előnyt adnánk. Köszönöm Pablo Salve néppártól. Köszönöm szépen, elnök úr! Én magam is, ha lehet először azt mondanám, hogy ha felfüggesztenénk az APS Plus-t, akkor, ak- akkor tulajdonképpen a, a bizottság és a silankai intézmény, intézmények között folyamatos munkára lenne szükség, hogy azt újra elindíthassuk. Meg kellene próbálnunk a bizottság részéről elérni azt, hogy folyamatosan felügyelik a rendszert, és talán megtesznek mindent azért, hogy normalizálódjon a helyzet. Ha javulást várunk, akkor a bizottságnak egy javaslatot kellene a tanácsnak előterjeszteni, a parlamentnek folyamatot természetesen nyomon követni, és megvitatni. Amint javul a helyzet, a bizottság új javaslatát kell, hogy megkapjuk. Köszönöm szépen, Zsadó kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs sok időm, tudom. De a zöldek nevében azt támogatom, és azt húzom alá, amit ön is említett. A jelenlegi helyzetben az ebből levonható következtetések alapján úgy érzem, önnek volt igaza, és az APS Plus rendszert úgy gondolom ezért támogatnom kellene. Meg kellene nézni, hogy mi az, amit a kereskedelem terén pluszként elérhetünk. A környezet és szociális ügyekkel kapcsolatban valóban a demokratikus szempontok fontosak, ezeket kell megvizsgálni. A munkavállalóknak jogokat kell kapni, mégpedig demokratikus harc eredményeképpen. Ezek a jogok nem szabad, hogy olyan jogok legyenek, amelyeket az európai vállalkozók nagyvonalúan megadnak nekik. Természetesen támogatjuk az APS plus megszüntetését azért, mert a silankai hatóságok nem tartották be a kötelezettségeiket, és úgy gondolom, hogy az EU hitelessége is ezt követeli meg. Tegnap hallgattuk meg az új biztos jelöltet, és a, ő elmondta, hogy a kereskedelem egy olyan vektor, vagy egy, egy, egy mérce, amivel a demokratikus értékek tiszteletben tartását is lehet mérni. Úgyhogy nem hiszem, hogy amíg nem javul a helyzet, addig bármit biztosítanom kell. Köszönöm szépen, a GUE képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, senki, de senki nem akar egy olyan helyzetet létrehozni, amely problémát okozhat az egyszerű munkavállalóknak és a szegényeknek Sri Lankában távol legyen. Ám maga a sri lankai kormány az, amely a teljes felelősséget viseli azért, hogy ha esetleg visszavonnák a GSP plus státust, hiszen a sri lankai kormány teljes felelősséget kell, hogy vállaljon, és minden vád reáhul azért, hogy a múltban az emberi jogokat lábbal tiporta, és ma hallottuk, tiporja, még most is a polgári és az emberi jogokat. Nem csak a tamilokét, hanem a szingaléz ezekét is. Újságírókat tüntetnek el, minden ellenzéki hangot írmagjában folytanak el. Az egyszerű emberek hangjára kell hallan, hallgatnunk. Hasonlatosan ahhoz, amikor a Afrikával vagy Latin Amerikával való kereskedelemről már foglalkozunk, itt is az egyszerű emberek azok, akiket legjobban sújt a kormány viselkedése. Persze, hogy a kormány képviselő idejönnek, és szépen kigöngyölítenek egy vonzó, szépnek tűnő történetet. De hát ez egész egyszerűen fittyet hány a valóságra, mint hogyha más valóságról beszélnének. Hogy hihetnénk Rajapaksz elnök kormányának, kormánytisztviselőinek, és szerencsére a sirilankaiak most dönthetnek a két nagy jelölt között, de hát mindketten a, részt vettek a háborúban, az egyik egy volt katonai vezető, a másik pedig az elnök. De hát legalábbis vannak, akik alternatívát akarnak megjeleníteni, de ez nagyon nehéz. Szóval, elnök úr, és ezzel a mondattal be is fejezem. Nem elegendő, hogy az emberek azt mondják, hogy a helyzet javult egy picit, ezért örüljünk neki. Örülnénk egy ilyen helyzetnek, ahol lábbal tipornák az emberi jogokat a mi országainkban, miközben az elnök többszörösen megszakítja a felszólalót. Most pedig Rinaldi képviselő kapja meg az ALDE részéről a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Teljesen meg vagyok döbbenve. Rengeteg információt kaptunk, és ez megkülönbözteti ezt a vitát a többi vitától. Nagyon óvatosnak kell lennünk. A Sri Lankáról szóló jelentések nem mindig egységesek. Például az International Crisis Group jelentése egy ilyen. Nos, ezek a jelentések azt mutatják, hogy a helyzet igenis kritikus fázisába került, de pozitív elemek is vannak, amelyeket figyelembe kell menni, venni hogyha azt mondjuk, hogy negatív a helyzet, de a perspektíva mégis egy jó irányba mutat. Nos, hogyha ezt mondjuk, akkor ezt figyelembe kell vennünk, ezt a tendenciát, mielőtt megbüntetnénk Sri Lankát. Ezen felül pedig úgy gondolom, hogy a bizottság hozzáállása kicsikét fölött eljárt az idő, hogyha egy országot kereskedelmi politikai büntetésnek vetünk alá, akkor ezt nagyon óvatosan kell megtenni. Konzultációkat, meghallgatásokat kell tartani. Azt hiszem, hogy Eston asszony döntése túl hirtelenkedő volt. Harmadsorban pedig. Ez a vita itt, itt a vitában gyakran britek dominálják a vitát, akiket eh, nyilván történetük okán hevesen érint a sri lankai helyzet, de ez minthogyha megnehezíteni az objektív elemzést. Ötöt sorban, hogyha azt mondjuk, hogy konzekvensnek kell lennünk, és úgy kell eljárnunk Sri Lankával szemben, ahogy a más országokkal szemben, vagy más országok irányában járunk el, igen, mindjárt befejezem, elnök úr, akkor ez egy fontos célkitűzés. Hamarosan Gázába utazom, és ne felejtsük, hogy a közel-keleti országokkal való kereskedelmi politikánk sokkal toleránsabb, mint ahogy most Sri Lankával szembe lépünk fel. Utolsó észrevételem a, a GSP Plus megvonása a munkavállalókat érinteni. Ezért tehát nagyon óvatosnak kell lenni, még ha a bizottság a maga döntését meg is hozta. Remélem, hogy az elkövetkező hat hónapot arra használjuk föl, hogy kihasználjuk az időt arra, hogy meggondoljuk ezt, és eh, hogy az új biztos is eh, az új tények figyelembevételével fog eljárni. Kader Arif. Köszönöm, elnök úr, nagy érdeklődéssel hallgattam az összes hozzászólót, még a kollégáimat is. Vizsgáló bizottságot állítottak fel, hanem Dézérerről beszélt, és három megegyezés fényében ezek fontosak az elveket és az értékeket figyelembe véve, kihatása vannak az egész világra. És azt konstatálták, hogy még ha van is előrelépés, a helyzet az, hogy ez a három egyezmény kínzás, gyermeki jogok és egyéb jogok nincsenek tiszteletben tartva Sri Lankában. Európaiként én most nem az európai jogok védelmébe lépék fel, lépnék fel, hanem a kollégáim által elmondottakat folytatnám. Minden egyes esetben, amikor visszalépünk, azért, mert fogyasztóink és termelőink érdekeit vesszük figyelembe, akkor szerintem nem szabad kifelé szép beszédeket tartani, miközben amikor indokot lenne, akkor nem élünk szankciókkal. A harmadik gondolatom a következő. Megdöbbentett engem, nem a nagykövet úr által elmondottak döbbentettek meg, többször találkoztam vele, de nem osztom teljes mértékben az ő nézeteit, viszont mások azt mondták, hogy az európai vállalatok és fogyasztók boldogulása érdekében még véráldozatokat is kell, hogy hozzanak más országokban. Ez egyáltalán nem fogadható el számomra. Most nem tudom, hogy döntéshozatal lesz-e, vagy pedig hat hónap még lesz arra, hogy visszatérjünk a szankciók kérdésére. Szerintem a sri lankai kormánynak kell bizonyítani azt, hogy a dolgok javultak, és szerintem akkor kellene visszatérni a döntésünkre, és arra, hogy visszavonjuk-e a GSP pluszt, vagy ne. Elnök, végül is eh, Daniel Kasper, EPP. Kedves kollégák, a sri lankai helyzet minden bizonyal nem olyan ideális, ahogyan szeretnénk az Európai Unió egy tagállamában, hogy legyen. De kérem, gondoljuk meg, hogy még ha nem is ideális a helyzet, kit érintenek az intézkedéseink? Ahogyan Rinaldi, Rinaldini kollega teljes joggal említette, nem a kormányt sújtják ezek az intézkedések, hanem az egyszerű embereket. Azokat, akik ebben az országban élnek, dolgoznak, és akik esetleg elveszítik munkahelyüket és életük alapját. Nem absztraktól, absztrakt módon beszélünk így elnökről, hanem az egyszerű kétkezi munkások mindennapi életéről beszélünk. Ezért úgy gondolom, hogy nyomon kell követnünk a helyzetet, de nem szabad olyan elvárásokat foganatosítanunk, amelyeket máshol nem alkalmazunk. Igaz, sok olyan ország van, ahol um, aggályos az emberi jogi helyzet, de komolyan gondolnak, hogy Kínában mondjuk az emberi jogi helyzet megfelelne mi elvárásainknak? Nem gondolhatjuk ezt komolyan. Vannak olyan helyzetek, ahol Szóval nem szabad, hogy két mércével mérjünk, meg kell akadályozni, hogy az egyszerű embereket sújtsák az intézkedéseink is, ne felejtjük azt is, erről is beszélt Rinaldini úr, itt a brit belpolitika határozza meg ezt a vitát, és ezzel ellen fel kell lépnünk. Van még időnk addig, amíg a tanács állást foglal, ezen felül van egy fél éves átmeneti időszak is, éppen ezért azt szeretném, hogy az Európai Parlament a következő fél évet felhasználja arra, hogy esetleg egy állásfoglalással ban fejezze ki véleményét, és így tudassa a tanácssal, hogy hogy gondolkozunk-e komplex témáról, és úgy gondolom, hogy már ma is egy tendencia kirajzolódott itt a vitában. Köszönöm szépen! Lezárom a vitát, és most megadom a bizottság képviselőjének a szót. Szorít, szorongat az idő, ezért három percet adok a bizottságnak. Kérdezem a bizottságot hogy meggyőző-e az a bizonyíték, amelyel Sri Lanka szolgált, hogy áttekintsék ezt a döntést. Köszönöm szépen, elnök úr. Hagy és had válaszoljak a mai feletti bizgalmas vitára. Először is megerősítem, hogy november, azt, amit a bizottság képviselője november 10-én a vizsgálati jelentésről mondott, voltak éppen itt a bizottság által tett nyomonkövetési lépéseket alapoztuk meg. Ebben a folyamatban minden rendelkezésünkre álló információt és anyagot felhasználtunk, természetesen a Sri Lankából jövő információkat is, amelyekről a nagykövet beszélt. Ez egy nagyon részletes folyamat volt, és semmi jelen nincsen annak, hogy elsírtük volna ezt a dolgot. A bizottság a GSP Plus átmeneti felfüggesztésére vonatkozó javaslatot készített elő. Ha a tanács ezt elfogadja, akkor ez 6 hónappal később történik meg, és ez alatt a 6 hónap alatt az országok igenis intézkedéseket foganatosíthatnak annak érdekében, hogy megválaszolják azon aggályokat, amelyeket a vizsgálat folyamatában fogalmaztunk meg. Nem akarjuk elsietni a dolgot, nem akarjuk, és nem is szabad túl gyorsan felfüggeszteni ezeket a kedvezményeket. Hallottam a protekcionista szót a vitában, de hát hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem egy protekcionista, intézkedés, protekcionista intézkedés, ám annyi történhet, hogy Sri Lankára nem vonatkozik majd a GSP plusz megkülönböztetés. Jelenleg azért kapnak jobb elbánást, mint a többi ország a térségben, mert megfeleltek a GSP plusz elvárásainak. A GSP plusz az Európai Unió azon országoknak nyújtja, amelyik megfelelnek az elvárásainak, és hogyha a kedvezményezett ország nem tartja be ezeket az elvárásokat, akkor ennek következménye kell, hogy legyen a GSP 2-re vonatkozólag. A bizottság, hadd hangsúlyozom ezt ki még egyszer, aktívan vesz részt a sri lankai féllel való dialógusban. Örömmel készítenénk elő egy másik javaslatot, melyel újra megerősítjük a GSP Plus-t, ám mielőtt ezt megtesszük, megfelelő intézkedésekről szeretnénk hallani Sri Lankában, amelyel kiküszöbölik az aggájainkat, illetve megszüntetik ezt a helyzetet, és egy olyan adminisztratív helyzetre volna szükség, amely képes a vizsgálati jelentésben megfogalmazott aggályos helyzetet felszámolni. Még egyszer mondom, a bizottság keresi a lehetőséget, hogy a sri lankai kormány mindig dialógusban legyen, bármilyen módon, bármilyen csatornán, amilyen csatornán a partnereink a dialógust folytatni szeretnék, és amennyiben be tudja fejezni kérdezi az elnök. Amennyiben a helyzet jelentősen megváltozik, természetesen a GSP Plus kedvezmény megint odaítélésére teszünk javaslatot. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a két érintett fél képviselőjének a szót, és most pedig először Zennen úrnak adom meg a szót, aki a Tamil Szolidaritás nemzetközi koordinátora három percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, elnök úr! Elnök úr, az egyik fő érv, amely itt elhangzott, az volt, és nem más, hogy a GSP Plus kedvezmény megvonása a embereket fogja érinteni, sújtani. Nincsen bizonyíték arra, hogy a GSP Plus-t a egyszerű emberek hasznára használnák, hiszen a ruházati iparban már jelenleg is hatalmas elbocsátások történtek, és a, gondoljunk csak a cunamira, a cunami károkat nem küszöbölték ki, és a nemzetközi segélyeket az olajos kezű despoták tették a saját zsebükbe. Vagy legalábbis az enyves kezűek. Egy szóval a Sri Lankai kormány lábbal tiporja az emberi jogokat. A táborok szörnyebbek, mint a gázai táborok. Groteszk már-már a helyzet megengedhetetlen, hogy ezt a nemzetközi közösség ne vegye észre, ne vegye figyelembe, és a nemzetközi közösség részéről súlyos hiba volna, hogyha szemet hunyna minde fölött. Úgy hiszem ezért, hogy nagyon fontos, hogy a parlamenti képviselők amellett tegyék le a boksukat, hogy visszavonják a GSP plusz kedvezményt. Még egy észrevételem van. A nemzet, az International Crisis Group jelentését is figyelembe kell venni. Ne felejtjük el, 150 ezer ember decemberben, ugye, amikor kijelent, kiírták a választásokat, és amikor a fő ö, tábornok jelezte, hogy ö, jelölteti magát az el, elnök ellen, szóval ezután 150 ezer embert ígértek meg szabadon bocsátani. De ez a 150 ember még most is táborokban van, bár átmeneti tábornak hívják ezeket. Ez egész egyszerűen választási ígéret, választási propaganda. Nincsen bizonyíték tehát arra, hogy a sokszor emlegetett rehabilitációs programokat végre is hajtják az érintett területeken. Azokon a területeken, ahol az emberek virágzó gazdaságot folytattak, éltek, ezek a területek most taposóknákkal vannak telerakva. Hogyha a kormány komolyan akarna a megbékélést, akkor a táborokat és speciális táborokat felszámolná, az embereket szabadon bocsátaná. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagykövet úr, a Srilankai nagykövet szintén három percben kap szót. Parancsoljon, nagykövet úr. Ön szerint elég bizonyítékot tárta elévünk annak érdekében, hogy a GSP plusz rendszert ne vonják meg. Elnök úr, nagy tisztelettel szólok a bizottságnak. Azt nem mondjuk, hogy Sri Lankának nincsenek problémái. Ez világos volt abból, amit elmondtam, hanem azt kívántuk elmondani, hogy bizonyos összefüggésekben történt minden, ami történt. Ezek az összefüggések most már megszűntek, és a riporterek határok nélkül szervezet azt mondta, hogy javult a helyzet, és ez jelentős tényező. Úgy látom, hogy néhány parlamenti képviselő is ezt észrevette, a riporterek határék nélkül is észrevették, de sajnos az Európai Bizottság ezt nem tette meg. Mi ez a mágikus küszöb? Mi a hatékony végrehajtás? Erre a kérdésre kellene kitérnünk. Az is fontos, hogy a változás mellett bármit teszünk Sri Lanka viszonylatába, akkor ezt annak fényébe kell vizsgálni, hogy más népekkel hogyan lépnek, és ott vannak a WTO tárgyalások is. Kérem, hogy ezeket vegyék figyelembe, és vegyék komolyan. Végleges döntés még nem született meg, ez fontos. Úgy látom, hogy némi zavar van, ezért még nem történt meg a döntéshozatal, még van idő ahhoz, hogy figyelembe vegyék a helyzetet. Kérem önöket, gondolják át, mindezt adjanak nekünk egy kicsit több időt azért, hogy együtt léphessünk, és ennek alapján hozzák meg a döntést. Dézsír úr és Kedezíz úr javaslatával egyet értek. Egyébként Jádó úr is tette javaslatot. Nem tudunk eleget tenni azoknak, akiknek nem áll érdekében a probléma rendezése, de azokat igen, akik józanul gondolkodnak. Elnök úr, a Tami Szolidaritás képviselőjének beszéde igen, lehangolt engem, csalódást okozott, mert klisékben beszélt. Én statisztikákat adtam és adok önöknek ebben az évben, a helyzet jelentősen javult. Tiszteletbe tartom a megjegyzést tegnapi események kapcsolatosan, erre nincsen válaszom, ezért erre nem is tudok reagálni, majd ha kapok információt, visszatérek rá. De azt javaslom, hogy legyünk reálisak, és van egy diaszpora, amelynek megvannak az elképzelései, de hagyjuk a sri lankaiakat lépni, azokat, akik ott élnek az országban és ne azt vegyük figyelembe azok véleményét, akik nem az országban élnek. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon hasznos volt ez a vita, aktuális volt, már régebben elhatároztuk ennek megtartását. Bizonyték van arra, hogy az Európai Parlament nyitottan dolgozik, meghív embereket, és kérdéseket tesz fel nekik, miután elmondták véleményüket. Köszönöm szépen a részvételt. Move to point Áttérnénk a napirend tizedik pontjára, a banán kereskedemére vonatkozó megállapodások az EU és a legnagyobb kedvezménye elve által érintett banánszállítók között. David O'Sullivan az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatóságának a főigazgatója van itt, akit sok szeretettel köszöntök. A tolmácsok egy fél órát tudnak maradni még, értesüléseim szerint, és akkor ezzel le is zárhatjuk majd a mai ülésünket, majd pedig uh, új ülést tartunk. David O'Sullivannek át fogom adni a szót, és közben még emlékeztetnék arra, hogy tavaly decemberben néhány nappal azt követően, hogy az ülésünken már megbeszéltük ezt a tévet, a latin-amerikai országok akik banántermelők, különböző vámokat használnak fel. Pascal Lamy a VTO részéről tulajdonképpen ezeket a technikai szempontból komplex, politikailag érzékeny, mégis észszerű kereskedelmi lépéseket örömmel fogadta. Egy import rezsim, amely most van ér, érvényben, azt hozza, hogy több száz millió ö, tonna ö, érkezik be vámmentesen tulajdonképpen a termelő országokból és területekből hozzánk. Száz Tudjuk, hogy nagyon régóta kérik a banántermelő országok, hogy ezt a diszkriminációt a az importra vonatkozóan oldják fel. A WTO vitarendező fóruma napirendjére tűzte ezt a kérdést, és az Európai Uniónak is át kell gondolnia a mostani rezsimet. Decemberben tehát volt egy első forduló, és az Európai Unió fokozatosan módosítani fogja a jelenlegi szintről 115 euróra egységenként a vámokat, amikor majd, és végezetül pedig el fogja érni a meghatározott szintet. Külön kell tekintenünk a kereskedelmi és partnerségi megállapodásokat, és figyelembe kell vennünk, hogy 200 milliós támogatást fognak kapni az érintett országok, hogy elérhessék az előírt kritériumokat. Ezen összefoglalást követően most át fogom adni a szót a Sullivan úrnak, a főigazgatóság főigazgatójának, nyilván a kereskedelmi főigazgatásról van szó, aki el fogja mondani, hogy milyen következi, következményei, kihatásai lesznek az, Andean, az Andok országaira, amennyiben életbe lép ez a, az új rezsim. Parancsoljon, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék beszámolni a jelenlegi állásra, hiszen karácsony előtti találkozáskor azt mondtam, hogy valószínűleg megállapodásra jutunk, azt kell mondanom, hogy így is történt. Ez pedig tulajdonképpen három felszólítást hoz magával, egy jogi értelemben vett kötelezettséget hoz, hiszen a VTO számos előírása nem volt összhangban az előírásokkal, különös tekintettel a banán kereskedelmére, egy tárgyalási kötelezettséget is hordoz ez magával, hiszen ha a banánok vonatkozásában egy külön rendelkezési keret lép életbe, akkor nem lehet trópusi termékként tekinteni a banánát. Ez kicsit önmagában is ellentés, ellentétes, hiszen a banán azért <laughs> egy exotikus termék, de ez a felgyorsult ö, ö, csökkentés a vámok tekintetében ez nem lenne indokolt, és ezért kell áttekintenünk ezt a területet. A WTO tárgyalások kontextusában történik ez, megállapodásra kell jutni, tehát a trópusi termékekre vonatkozóan általánosságban, ahol azért vannak defenzív érdekek, gondoljunk csak az EU agrártermelőkre, vannak ugye időszakos, szezonális ter- termékek, amelyeket hát hasonlóan az exotikus termékekhez kellene kezelnünk. Az AKC országok vonatkozásában is nagyon lényeges, hogy ezt a termékcsoportot nevessük egyfajta vám erózió alá, elébe pontosabban. Az AKC országok a úgy látják, hogy a liberalizáció felé történne az elmozdulás. Végezetül pedig, hogy az elmúlt alkalommal is elmondtam már, egy politikai értelemben vett morális erkölcsi kötelezettségünk is van, hogy ezt az igen ellentmondó és hát szinte megmétejeződött témát kiemeljük a tárgyalások köréből. Ez eléggé ártott a saját megítélésünknek Genfben, és ez vissza és visszatér a egyéb tárgyalásaink során is, és nagyon sokszor tárgyalják a vitarendezési fórumok keretében is. Elnök úr, Tudom, hogy ön nagyon szigorú, különös tekintettel az idő tartására, úgyhogy nem javaslom, ha csak ön nem kérzi azt, hogy a technikai részleteket sorra vegyem. Azt viszont elmondanám, hogy ugye Lisszaboni szerződés értelmében kicsit más a helyzet. Én inkább azt mondanám, hogy tartsunk egy, egy szakértőkkel együtt tartott ülést, hogy ezeket a technikai részleteket sorra vegyük. Úgyhogy készen állok arra, hogy egy ilyen briefinget tart, csak azoknak a részvevőknek, akiket ez érdekel. Tenném ezt ahelyett, hogy ma erre fordítsuk ezt a kevés rendelkezésre álló időt. Nyilván egy nagyon fontos területről van szó, és meg tudunk egy ilyen ülést is szervezni. Azt gondolom, hogy ez volna a leghelyesebb módja annak, hogy a parlament a technikai implikációit, a technikai infrastruktúrát, infrastruktúrát is meg, megismerhesse. Van egy megállapodás a banánra nézve, és ez a feltételeket szabja a vitarendezésre azt fekteti le, hogy egyrészt a dohai forduló keretében kell tekinteni ezt a banára vonatkozó megállapodást, vagy amennyiben ez nem lesz, hogyan lehet a csökkentéseket kieszközölni a latin-amerikai szállítók vonatkozásában. Az USA-val van egy keretmegállapodás, és ez le fogja zárni a vitát. Ezt követően lesz egy csomag a trópusi termékek vonatkozásában és a preferencia erózió témájában hozzáférhető ez a lista. A trópusi termékek vonatkozásában ez nem így van, hiszen majd csak akkor lesz hozzáférhető publikus, hogyha a modalitások a dohai fordulóra világosá válnak. Amennyiben ez meg lesz, akkor a tartalmáról természetesen önök is tájékoztatást fognak kapni fontos, hogy az aggájaink és az érdekeink meghallgatásra jussanak és szerepeljenek. Az AKT országokkal való megállapodás, a következő, amit meg kell említenünk, itt van egy kiigazítási mechanizmus a banán tekintetében, ezt röviden így szoktuk emlegetni. Ennek a költségvetése 200 millió euró, és azt segíteni elő ez az összeg, hogy az AKC országok kiigazíthassák, hozzáigazodhassanak az új körülményekhez. Ami az eljárást illeti, is, azt hiszem, hogy ma ez talán a legfontosabb vonatkozása ennek a történetnek a parlament szempontjából. Van egy jogilag kötelező érvényű szöveg, amit elő fogunk terjeszteni a biztosok kollégiumának. Nyilván ők reagálnak erre van már egy ütemterv, és politikai szinten meg lesz a tájékoztatás. Ezt követően az Európai Tanács, a minisztertanács elfogadhatja, és aláírásra ítélheti ezt a dokumentumot. Amint aláírásra kerül ez a megállapodás, a parlament elé kerül jóváhagyásra, hiszen nemzetközi megállapodásról van szó. Ennek a megállapodásnak két része van, és bele van építve, hogy lesz egy átmeneti alkalmazás, van egy, van egy módosított vám, mindkét oldalnak vállalnia kell, hogy a amint életbe lép, majd a megállapodás, akkor a, a vitarendezést egymás között ö, ö, intézik. Ez egy eléggé kényes terület. Szeretném kiemelni, hogy ebben az esetben ez egy átmeneti alkalmazás, és amennyiben a parlament esetlegesen leszavazza ezt a megállapodást, vagy nem hagyja jóvá, akkor elbukhat ez a megállapodás, és akkor az átmeneti időszak sem lép életbe érzem én is, hogy ez egy probléma, és tudom, hogy az önök részéről is érdeklődésre tart számot egy megfelelő eszmecsere. Ebben a kérdésben nem tudok százszázalékosan jó megoldást javasolni, de azt mindenképpen el tudom mondani önöknek, hogy van antennám arra, hogy ez egy kényes terület. Egy másik fontos dolog, hogy ez a megállapodás tipikusan az a fajta megállapodás, amely nem szabadkereskedelmi megállapodás, tehát nem nagy nemzetközi megállapodás, de nemzetközi egyezmények mégiscsak, amelyek hát Genf keretében kerülnek kialkodásra. Ugye tudjuk, hogy egyrészt a vita rendezés is feladat, de nem egy akkora volumenű nemzetközi egyezmény, illetve vitarendezésről van szó, mint más termékek esetében. Úgyhogy látnunk kell majd, hogy ezt hogyan tudjuk menedzselni mert a, maga az eljárás nehézkes, kicsit lassú, és nem feltétlenül felel meg az ilyenfajta kérdéseknek. Tehát, mint mondtam, nincsen tökéletes megoldás, a titkársággal megkezdtük a tárgyalásokat, mert vannak olyan technikai jellegű kérdések, amelyek hát önöknek jóvá kell hagyni, de amelyek az időkeretet tekintve hát szűkre szabják a mozgásteret. Mindenképpen biztosítani kívánjuk azt, hogy a szerződés adta kötelezettségeiknek eleget tehessenek, a Lisszaboni szerződésre gondolok, és hogy Genfben sikerül a megállapodás kieszközölni. Ami az Ákácsi országokat érinti, az ő vonatkozásokban egy külön eszközt kívánunk teremteni, és ezt pedig az együtt, együttdöntési eljárás keretében fogjuk tenni. Nagyon szívesen állok rendelkezésre, hogyha kérdésük van, de mint ahogy elmondtam, jó lenne, hogyha egy sokkal részletesebb és a technikai kérdésekre koncentráló ülést tartanánk, hogy a szakbizottság valóban úgy érezhesse, hogy megfelelő tájékoztatást kap, és érti ennek az egésznek a mechanizmusát, és visszatérhetünk természetesen a témára szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, ez tulajdonképpen csak az első politikai értékelése a kérdésnek, vissza fogunk térni rá a jövőben majd. Pusztán azért, mert be kell, hogy bizonyítsuk. Azt hiszem észszerű nagyon az a javaslat, amelyet eh, David O'Sullivan tett, tehát az, hogy egy technikai jellegű megbeszélést szervezünk, nem csak a képviselőkkel, hanem a politikai szervekkel is. Ez hasznos lehet, hasznos módja lehet annak, hogy könnyebben tájékozódjunk erről a megállapodásról. Megadnám ezzel a szót a bizottsági tagoknak, szakbizottsági tagoknak. Megint szorít minket az idő, és hadd kérjem azt, hogy két-három percre korlátozzuk a hozzászólásokat. Káber. Köszönöm, elnök úr, nem szeretnék most visszatérni a megállapodás kérdésére, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy Ferrero Wagner asszony és de Gust eh, asszony decemberi, de Gust eh, biztos úr decemberi levelükben szóltak erről. Nekem pontosabb kérdéseim vannak, de van itt, ami engem foglalkoztat. 200 milliós támogatásról van szó 2010-2013 időszakában. Jelentős számú országról van itt szó, de az az érzésem, hogy itt az a szándék, hogy nem akarnak az összes országnak segíteni. De melyek azok az AKC országok, amelyek majd hasznosítják a 200 milliót? Az összes banántermelő, vagy a legjelentősebb banántermelők? Második kérdés, ezt 2013 után is meg fogják hosszabbítani ezt a segítséget, támogatást? Harmadik kérdése, költségvetési támogatásról van szó, ezt azonnal közvetlenül a termelők kapják-e meg, vagy pedig ott vannak a különböző kormány csatornák vajon ott eltűnik-e a pénz, vagy pedig megkapják a termelők, és átláthatóság lesz-e itt. Szó van a modernizálásról, a diversifikálásról, hogyan fog ez történni, milyen eszközzel, mit jelent mindez, milyennek a definíciója, nagyon sok szó van itt. A További támogatásról is beszélnek, segítségről, de a támogatások során a mezőgazdaság csak 4%-ban részesedik a, az EU támogatásáról. Gondoljunk azután Kamerunra is. Ott például nincs regionális támogatás, pedig Kamerun is jelentős banántermelő. Kérdezem tehát, hogy van-e támogatás, és mint európai minket ez különösen foglalkoztat, ott vannak a peremrégiók is. Akkor milyen alapon és milyen hányadban történik ez? Köszönöm. Szává néppárt kapja meg a szót. Lofabra. Köszönöm szépen, elnök úr. sokkal jobban örültem volna, hogyha komplexebb lett volna ez a megbeszélek, de hát amúgy is 20 évig tartott, mire egyáltalán erre most sorba került. A nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok hátteréről és a dohai fordulóról is természetesen beszélnünk kell, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a közösség szempontjából ez jó megállapodás. Hangsúlyoznám, hogy a termelők Európában perifár, periférián vannak a Kanári-szigeten és Madeirán. Az Európai Parlament is ezt hangsúlyozta. Köszönöm szépen, Pablo. Oui, euh, merci, monsieur le président. Euh, la... Köszönöm, elnök úr. Ami a támogatási programokat illeti és az átmenetet, ezek döntő kérdések. Miután pénzről van szó, az az érzésem, hogy mindig nagyon komplikált kideríteni, hogy milyen európai vám bevételeket érint majd ez az intézkedés. Vannak-e statisztikák arról, hogy a fogyasztó által fizetett európai támogatásoknak mi a sorsuk, és hogyan alakulnak a vámtételek is a banánimport esetén. Hogy állnak ezek a számadatok ma? Köszönöm. Higgins úr, Goe. Köszönöm, három rövid kérdésem van Sullivan úrhoz. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy az előző rendszerben az AKC országok és a hagyományosabb dollár elszámolás országok között nagy feszültség volt, és az utóbbiak cégei oldaláról. Kérdezem, hogy az AKC országok hogyan állnak ehhez a megállapodáshoz? Egyetértenek? Mi az ő álláspontjuk? Másodszorban Honduras fontos banán exportőr. Mint tudják, a politikai helyzet igen ingatagolt, a megválasztott kormányt egy diktatúra megdöntötte. Ki írta alá a megállapodást? A diktatúra képviselője, vagy az előző kormány? Utolsó kérdésem, Szerven úr, valószínűleg ön tudja, hogy néhány civil szervezet kérte az Európai Bizottságot, hogy tegyen különbséget a fair tisztességes kereskedelem, a környezetbarát kereskedelem és termelés között, és a nagy multinacionális cégek között. Kérték, hogy fontoljuk meg, ez a tarifarendszer változás kinek kedvez majd? Kedveze a környezetbarát termelőknek? Szeretném megkérdezni, hogy ezzel foglalkoztak-e, és mi az ön hozzáállása ehhez a kérdéshez. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Fontos ez a megállapodás. Három nagy amerikai multinacionális cég és maga az USA közép-amerikai országokkal nagy harcokat folytatott etéren. De szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan értékeli a piaci részesedés alakulását az európai piacon az AKC banán, a dollár elszámolás országok banánja és a perem régióból származó banán között hogyan alakul majd ez a helyzet, amikor az új kvótarendszert alkalmazzák vannak itt már nagy különbségek, és mi lesz majd a helyzet tíz év múlva az AKC termelők számára, hogyan alakul a helyzet, és a peremrégiók termelői számára. A másik, a 200 milliós támogatás. Kadar Arif összes kérdésére nem térek vissza, de azt szeretném tudni, hogy milyen alapon döntötték el, hogy ez az elégséges támogatás itt az átmeneti rendszerben és ha nem elégséges, akkor, ha ez kiderül, akkor mi az önök javaslata, mit fognak tenni? Szó volt az eljárásról, kérték a parlamentet, hogy az idéglenes bevezetéssel értsen egyet, még mielőtt végleges lesz a helyzet. Szeretném, ha elmondanám. Ön azt mondta, hogy ez nem fordítható vissza ez a folyamat. Nem lehet, hogy az, hogy a parlament most hozzájárulását adja, majd később meggondolja magát. Először azt mondják, hogy előzetesen értsünk egyet, de később meg közlik velünk, hogy most már nem lehet megváltoztatni az álláspontunkat. Itt jogi folyamatok is beindulnak, Ön is mondta, hogy hosszú ideig tartott ez az eljárás, de ha van megoldás, akkor mi lesz a következő lépés, hogyha a parlament mégsem ért egyet, akkor mi történik? Vannak eljárások, de nem szabad a parlament jogait veszélyeztetni. Szó volt a Lisszaboni szerződésről, én azt javaslom, hogy a az egyetértési eljárás ne veszélyeztessük. Elnök, köszönöm. Mátszó úr nem tagja a bizottságunknak, de azért megadom neki a szót, feltéve, hogy röviden szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon egyértelműen elhangzott, hogy ez a megállapodás elsősorban a bizottság számára hoz megnyugtatást, de hát ez azért nem elegendő a közösségi termelők részéről, hiszen mindaddig, amíg nem kölcsönös tulajdonképpen ez a megállapodás, addig ez nem nevezhető jónak és kielégítőnek. A saját közösségi termelőinket is szem előtt kell tartanunk. hiszen egy olyan vám szintet jelölnek meg, amelytől most elmozdulást várunk. Ugye a, a végső cél az a 140 eurós cél, és hát ennek nyilván óriási kihatása lesz a termelőkre. Már mindenféle nagyobb láncolattól is hallottuk azt a követelést, hogy dobozonként egyfajta kedvezményt kapjanak, és aztán lépésenként fokozatosan elmozduljunk a 160-as szintről a 140 eurós szintre. Volt már kompenzáció, ez elhangzott, de ez még, még sincs így, a tények nem erre mutatnak. 2001 és 2002-ből származó adatokra hivatkozik a bizottság, és azt kell mondanom, hogy nem látjuk biztosítva a jövőbeni termelést. Egyébként, amit Súrján úr is, itt Sullivan úr is javasolt, mint külön ülés, ezt támogatom én is. Elnök, a spanyol kollégák kérdeztek arra vonatkozóan, hogy ennek a megállapodásnak milyen kihatásai lennének. A Kanári-szigetekről érkezett a képviselő, azt a régiót képviseli, úgyhogy ezért érdekes ez a felvetés. Valaki más? Átadom akkor a szót O'Sullivan főigazgató úrnak, aki megválaszolja a kérdéseket. Nagyon kevés időnk van már, mondjuk 7 perc. Um, euh, euh, Igyekszem, elnök úr. Először is Arív és Dezir urak kérdésére szeretnék válaszolni. A kompenzáció kérdéskörében tették fel ezeket a kérdéseket. question sur la mise en œuvre de, de, de, ce, de, ce, de euh, mécanisme d'ajustement. Euh, az alkalmazási, az igazítási mechanizmus alkalmazására kérdezett rá, és hát ezzel mindenképpen együtt döntésben kell majd foglalkozni a tisztelt háznak. Mi több? Van egy-két pont, amelyről már tárgyalás is folyt. Megkérjük, hogy a helyes mikrofont kapcsolja be a felszólaló, de ezt már meg is tette. Egy szóval, az igazítási mechanizmusról szóló döntést természetesen az együttdöntésben, együttdöntés keretén belül kell majd meghozni, és itt a program modalitásairól majd a parlament és a tanács együtt döntenek. Nem vagyok én se szakértője ennek a kérdésnek, a részletkérdéseknek a fejlesztési főigazgatóság az Ákács és kollégákkal vitatta meg a kérdés minden rejtelmét és részletét, azonban itt egy olyan támogatásról van szó, amely potenciálisan legalábbis minden termelő állam előtt nyitva áll. De persze, függ ez a különböző mutatószámoktól, a termelés részaránya a teljes GDP-ben. Egy ilyen mutatószám. Azután van egy záradék is, amely azt mondja ki, hogy 2013 után az eredményeket újra meg kell vizsgálni. Nem csak a termelőkre vonatkozik ez, hanem az egész struktúrára, az ágazat versenyképességére, a kikötők modernizálására egy sor egy intézkedés sorolunk itt fel ebben a dokumentumban, amelyekre potenciálisan lehetőség volna. Ám a technikai ülésre talán érdemes volna meghívni a fejlesztési főigazgatóság egy szakértőjét, hogy minden részletbe bevezethessen bennünket. De mondom, a parlament együttdöntésben dönt majd erről a kérdésről, és egyet kell értenie e támogatással ahhoz, hogy ez jogerőre is emelkedjék. Ami pedig Shadow úr kérdését illeti, meg át tudjuk adni ezeket a számokat most fejből, nem tudom, pár százmillió eurócskáról van szó, de ezeket a információkat természetesen írásban átadjuk önöknek. Ami pedig az AKC országok beállítottságára vonatkozó kérdést illeti, melyet Higgins képviselő tett föl. Nos, egyszer már mondtam, hogy nem voltak nagyon lelkesek. Nem örültek annak, hogy megváltozik a status quo, de ugyanakkor megértették azt is, hogy a status quo sem jogi okoknál fogva, ugye itt a WTO-ról utalok nem volt fenntartható, de nem volt fenntartható a status quo, azért sem, mert ez tárgyalási nehézségekhez vezetett. Természetesen volt az a kérés, hogy a banánt, banánra tekintsünk ki nyomatékkal, de hogyha ezt minden korlátozás nélkül teszük, 80%-kal csökken a volumen. Így most csak 30%-kal csökkent, ami csökkent összességében. Tehát eh, az Ákács és kollégák lehet, hogy bírálják ezt a megváltozott rendszert, de ugyanakkor általánosságban elismerik, hogy érdekeikre figyelemmel voltunk. És abban is érdekeltek voltak, hogy minél hamarabb lezáródjanak a tárgyalások. Technikai szinten kezdődött a tárgyalás a nagykövetek között. És az előző kormány nagykövete volt az, amely technikai tárgyalásokat folytatta. Nos, az MFN területén nem tudtunk megoldást találni, hiszen ezek az MFN szállítók minden banánt el akartak adni, és persze a két termék között döntést kellett hozni. A bizottság tehát támogatja ezt a megközelítést, de fontos, hogy megfelelően válasszuk ki a szállítókat. Aztán pedig, ami a piaci részesedésre vonatkozó kérdéseket illeti, természetesen erről is statisztikai adatokat tudok átadni. Ez idáig a dolog úgy állt, hogy még ha csökkent is a vám kulcs, az AKC országok aránya mégiscsak nőtt És ilyen módon a piaci részesedés megváltozott. Nem nagy marzsokkal állunk szemben, nem tudom fejből, hogy mennyit pontosan, nem tudom, hogy a közösségi termelők részarányi mekkora, de hát a statisztikai adatokat megadhatjuk. Franchement, euh, Ami a piaci részesedésre való hatást illeti, a banánpiac és euh, az, ahogy a banán eljut az üzletekbe, ez meglehetősen sajátos struktúrán keresztül történik, most csak ennyit mondok, azután az árak hogyan alakulnak, és most a változással a piaci részesedés változik-e, ezt most még nem tudjuk, meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogyan alakul, és később tudunk statisztikákat felmutatni. A további kérdés az aláírás a tanács fogja megejteni, és a hozzájárulási véleményt pedig a parlament szolgáltatja. Néhány percen van még, úgy látom. Két eleme van ennek a megállapodásnak, és ezeket azonnal a az aláírást követően be kell vezetni. Szerintem ez nem fog gondot okozni, erről beszélni kell. Csak annyit szólok, hogy formálisan nem visszafordítható ez a két elem, ez a két lépés, mert szerintem ez nagyon káros lenne, hogyha az életbelépést lehetővé tennénk, majd pedig visszalépnénk most más dolog, hogy a két elemet hogyan egyeztessük össze, de szerintem egy sor technikai jellegű megállapodásról van itt szó. Ezek nem nagy léptékű szerződések, mint a szabadkereskedelmi szerződések, hanem természetesen olyan módot kell teremteni, amelynek során a parlament szabadon gyakorolhatja a saját jogkörét. Szerintem megtaláljuk a megoldást. Végül pedig, ami a hazai termelők helyzetét illeti, vettem az üzenetet, de ez nem az én felelősségi köröm, hanem a mezőgazdasági főigazgatóságé. Csak annyit mondok, hogy a jelenlegi költségvetés a közösségi termelők számára ez évi 279 millió. Ez még kiegészíti körülbelül hektáronként 10 ezer eurós szubvenció. Hogyha összehasonlítom ezt egy másik terménnyel, a gyapot, ott 252 től 671 euró per hektár szubvenció lehetséges. Erősen szubvencionált termék. De szerintem most ez a mi esetünkben ez a támogatás kielégítő, de meglátjuk még, milyen viták lesznek, meghallgatjuk a termelőket. Biztos, hogy lesznek összecsapások, attól függően, hogy valamely ország termelőországe, vagy éppen a kereskedelem megsokszorozása az érdeke. Most, ami engem illet, szerintem nem fogja a termelők helyzetét alapjaiban megváltoztatni, hanem inkább itt az AKC országok és egyéb partnerek között lesz vita. És abban is biztos vagyok, hogy folytatni fogjuk még a megbeszéléseket. Vannak itt olyan elemek, amelyek fölött nekem nincs hatalmam, hiszen én az említett főigazgatóság igazgatója vagyok. Köszönöm, mondja az elnök. Igen, érdekes volt ez az első vita. Ami a procedúrát, az eljárást illeti, mi itt a bizottságban foglalkozunk a kérdéssel, és majd ismét szeretnénk önt meghívni, a kereskedelmi főigazgatóság főigazgatóját, de előbb mi magunk fogunk vitát folytatni a kérdésről. A Következő ülésünk január 27-én 9 órakor lesz. Köszönöm az együttműködést. Thank you very much. I'm sorry again. No, no, okay. You are entitled to. No, no, no. I, I